Jó reggelt kívánok, kedves kolléganők és kollégák! Üdvözlök mindenkit! Az utolsó ülésünk alkalmából, a nyári szünet előtti utolsó ülésünk alkalmából. Van még egy kis tennivalónk. Die Sommerpause beginnt a nyári szünet előtt. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek megjegyzése a napirendhez. Nincsen. Akkor a 21-es pont a lengyel delegáció az elmarad, mert erről már júniusban beszéltünk. És két közleményem van. Az egyik az az, hogy véradási akció van a parlamentben, a Vöröskereszt szervezi, a belga Vöröskereszt, és természetesen segítenek a munkatársaink, a képviselőket is szívesen látják véradóként, hiszen a vér általában hiányzik. Második megjegyzésem, beszámolhatok a környezetvédelmi miniszterek tegnap előtti és tegnapi informális megbeszéléséről, amely Lengyelországban volt. A fő téma a forrás hatékonyság volt. A bizottság szeptemberben fog előterjeszteni egy úti tervet. Ezután megírjuk jelentésünket is, röviddel ezután, Utána a hetedik környezetvédelmi cselekvési programról szólnék, eléggé vitatott volt, hogy mi legyen benne, de végezetül mindenki kívánság az volt, hogy legyen egy hetedik környezetvédelmi cselekvési program, amelynek a középpontjában a klímavédelem áll, illetve a dörbenre való felkészülés. Gyakrabban hangsúlyozták, hogy afrikai konferenciának is tartják, hiszen olyan témákról is szó van, mint az energiapolitika, megújuló energiák Afrikában, erdővédelem, és ezek Afrikát pedig jelentősen érdeklik. Dörbenben sem lesz megállapodás, mert eh, Obama nyilvánossá tette, hogy eh, az Egyesült Államok nem fognak lépni, és nem hajlandók Dörbenben sem egy klíma megállapodást aláírni. Említésre került többször is, és csalódás is volt miatta, hogy a parlament a saját állásfoglalását nem tudta elérni, és ez kívülről gyengeségnek tűnik, hogy nem vagyunk egységesek, hogy mi történjen a klímavédelemmel. Én is egy kicsit furcsának tartom, hogy itt a frakciók kompromisszumot tudtak kötni, azonban a plénumon ez nem volt fenntartható. Ezen bizottság tagjai is benyújtottak módosítókat egy itt összekovácsolt kompromisszum ellen. Erről mindenképpen szólnunk kell, mert az Eichhaut jelentésben nagyon sok energia, nagyon sok munka és idő van. Már volt egy plénumon elutasított kompromisszumunk az atomerőművek biztonságáról, most a klímavédelem folytatása bukott meg a plénumon, ezt nem engedhetjük meg magunknak, és korábban meg kell egyeznünk, hogyha bizonyos dolgokat nem tudunk betartani. Legyen egy B-tervünk az ilyen esetekre. Hiszen a munkánk megsemmisül, egy plenáris fiaskóval, ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. Ha átmegy az anyag, akkor erősített volna minket. Richard Zéber kér szót, utána Dan Jürgensen. Jó reggelt kívánok! Nincsen napirenden, hogy erről a jelentésről vitázunk, amelyet a plénum elutasított, azonban a saját frakcióm nevében is szeretném elmondani, hogy mi tartottuk magunkat a kompromisszumhoz, nyilvánvaló volt az álláspontunk, gyakran hangsúlyoztuk, hogy a 20%-os széndiokszid kibocsátás csökkentés és az 5%-os energiahatékonyság számunkra elfogadható hogyha 30%-ról van szó, akkor világos volt számunkra, hogy ellene fogunk szavazni, és a plénumon is így történt. Megmutatkozott, hogy a jelentést legtöbb tagunk elfogadta, az elutasítás más frakcióktól jött. Tehát igazából két oldalról támadták a jelentést. Vannak olyan tagok, akiknek túl messze mentek a célok, vannak olyanok, akiknek nem voltak elég ambiciózusak. Az én frakció tehát tartotta magát a kompromisszumhoz, igazából nem volt meglepő ez az eredmény. Azt hiszem, hogy az a jelzés, amelyet a parlament küldött, nem vezetett a parlament gyengítéséhez, hanem megfelelt a parlament annak az elvárásának, parlament olyan elvárásának, hogy a 30% csak akkor jöjjön, ha van nemzetközi megállapodás. Mindig ez volt az orientációnk. Igazából csak megerősíte érezzük magunkat az álláspontunkban, és nem gyengítve. És szerintem ezt az elnöknek is tudnia kellene. Hát én azt mondanám, hogy szükség esetén frakciónként egy ember szólaljon fel. Dan Jörgensen. Kicsit meglepet vagyok, hogy átláthatónak tartják a kollégák itt az álláspontunkat, hiszen volt egy kompromisszumunk, hét éve vagyok a parlament tagja, elnézést, 7 éve vagyok a parlament tagja, és elég sok jelentésnek voltam árnyék előadója. Soha nem tapasztaltam kompromisszumot, amikor az egyik nagy frakció nem ragaszkodik hozzá a plenárison. Szerintem ez egy elég nagy probléma. 25%-ról született egy kompromisszum. Az összes frakció egyetértett abban, hogy ettől a kompromisszumtól eltekintve lesz egy konszolidált módosító, és a néppárt előadója ezt tudta, és nem juttatta kifejezésre, hogy ez azt jelenteni, hogy nem kap a kompromisszum teljes támogatást. Ez a tárgyalásokon így nézett ki. Tehát rendben van, ha nem értünk egyet, hogyha nem tudunk elérni kompromisszumot, az is rendben van, de az nem fair, hogy azt mondjuk, hogy van egy kompromisszumunk, és a plenárison hirtelen szerte foszlik. Ezért szavazták le a jelentést. Nyilvánvalóan le kell szavaznunk egy jelentést, hogyha az egész jelentés egy rossz kompromisszumon alapul. Bass Eichhout nem akarok vitát nyitni, hiszen volt egy szavazás, ez az eredménye, de szeretném, hogyha a jegyzőkönyvbe bekerülne, hogy az ENVI bizottságban az összes megbeszélésen nagyon nyílt vita volt az összes árnyékelőadóval, nagyon jó együttműködésünk volt, egyetértettünk abban, hogy egy pontban nem értünk egyet. Ez a 30% volt. Egyetértettünk a 25-ben, ez egy kompromisszumos módosító volt, amelyet az összes frakció támogatott, az ECR, a néppárt, és így tovább. Ebben megállapodtunk. Az Envi bizottságban egyetértettünk a 30%-ban, tehát konszolidált módosítóról van szó. Nem mindenki vállalta ezt. És amikor az envi szavazás után tárgyaltunk, és ismét megnyitottuk a kompromisszumokat a 25%-ról, akkor én azt mondtam, hogy ez eléggé veszélyes. Hiszen olyan kompromisszumokat nyitunk meg, amelyek már megvoltak. És egyetértek eh, Richarddal, hogy eh, nyitott volt, átlátható volt a dolog, de azt is tudtuk, hogy ezt a többiek nem tudják vállalni. Így szerencsejáték volt, tehát ruletteztünk azzal, hogy elfogadja-e a plenáris a megváltoztatott kompromisszumot. De jól tárgyaltunk, nagyon átlátható volt a munka, egy pontban egyetértettünk, egy másik pontban nem értettünk egyet, és kár, hogy néhány módosító visszajött, mielőtt az MB-ben újra tárgyaltuk volna. Igen, Köszönöm. Miroslav Ucki. Nem akarok vitát nyitni erről, de mégiscsak van egy eszmecsere. Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy mi a probléma. Nagyon hangos ez most itt. Az ECR nevében ki kell hangsúlyoznom, hogy a tárgyalások tényleg nagyon nyíltak, nagyon őszinték voltak, kezdettől fogva. Említettük, hogy nem tudunk olyan javaslatot támogatni, amely tovább megy a bizottság javaslatánál. A maximumos komp, maximum kompromisszuma a 25 százalék, a mi álláspontunk az Envi bizottság álláspontja volt, tehát 20-22 százalék, hogyha nincsen globális egyezmény. Az Envi tovább mehet 25-ig, de 25-ön túl nem mehetünk. Úgy gondolom, hogy az előadó is egyetért azzal, hogy ezt az álláspontot a árnyék előadók megbeszélésén hangsúlyoztuk is. Nem értek egyet azzal, hogy van egy jelentés, amelyet nem hagytak jóvá, rendben van, ez a demokrácia része. A parlament óriás többsége nem hajlandó 25%-nál többet megszavazni, és a tagállamok környezetvédelmi miniszterei sem ez a demokrácia. Köszönöm. Jó? Akkor most hallottuk, hogy igazából ez mégiscsak a parlament gyengeségeit nem a 30%-ról van szó, hiszen az ellentmondásos volt. Ez a 2050-es úti tervben volt. A klímacsomag, a 2008-as klímacsomagban 25%-os eh, belső kibocsátás csökkentés szerepel és az a plénumon nem sikerült tartani. Nem tudom, hogy eh, Jordan Cizely asszony árnyék előadó volt, az ITRE is érintett volt. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, és az ITRE bizottság eh, előadójaként szeretném elmondani, nagyon fontos ez a jelentés, amelyet a 15-ös cikk értelmében az ITRA e és az ENVI közös kompetenciája alapján írtok meg. Ez azt jelenti, hogy sokkal többen érdeklődnek a jelentés iránt, nem csak az ENVI, hanem az ITRA e tagjai is. Teljesen egyetértek Baszájkoldal, maga a folyamat átlátható volt, nyitott. De a, az ENVI döntés végleges meghozatala ENVI és nem az NV ITRE kompromisszumos döntése volt. Valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy ez lett az eredmény. Ilyen esetekben én inkább azt javaslom, hogy talán a politikai kultúrában át kellene a kompromisszumkeresésre állni, egy olyan bizottsággal is, amelyel közös hatásköreink vannak, hiszen a jelentésen belül ennek a bizottságnak a vonalát is meg kell kapjuk. Igen, mivel barátságosak vagyunk, Karl Heinz Florencnek is megadom a szót még. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit nem olyan szívesen szoktam hallani, az az, hogyha a szemünkre hányják, hogy milyen kompromisszumokat nem tartunk be. Meg kell, hogy mondjam, hogy a 25% ellen szavaztam. Én már pedig azért, mert ez az egész fogalom, a 25 nekem nagyon homályos. Sajnos angolul volt csak meg, előtte már csak ezért is ellene szaraztam, kedves barátom és kedves elnököm, a szememre hánytad. De már a bizottságban ellene voltam azért, mert már bűzlött ez a sajt. Úgyhogy az elnökök kell, kell így beszélni. Alapvetően sajnálom, hogy a nagyon szorgalmas Aiko kollégánkat most így eh, tetemre hívjuk, mert tényleg jól dolgozott, de egy dologban nem értek vele egyet. De elnök úr, miért? Miért írtuk meg ezt a jelentést? Visszajöttünk Cancunból, és akkor ott voltunk mindannyian a 30% győzelmi áradatában voltunk, annak ellenére, hogy nem beszéltünk 30%-ról. Nem volt téma Cancunban a 30%, és elnök úr Németországban a 30% még kevésbé tárgyalási téma, bocsánat, Daremben, de ott majd a vagy minden, vagy semmi lesz a téma, és nem a 30%. Hogyha lesz majd egy megállapodás, amit önök elutasítottak az amerikaiak miatt, akkor katasztrófa lesz. Igenis, Dörben után lesz szükség egy olyan eszközre, ne hívjuk Kiotónak, mert már bár azt a nevet talán helyesen elhasználtok. Dörbenben nem 30%-ról lesz szó, arról lesz szó, hogy lesz-e a 20, elfogy, el kell -e fogadjuk a 20 év után az összeomlást, vagy pedig előre tudunk tekinteni. Egészen más témák játszanak ott napirendre. Az amerikaiak nevetnek rajtunk a 30%-ot, önkéntesen akarjuk, és akkor az amerikaiak azt mondják, hogy mi a csodát mondasz, hát 40%-ot önként is vállalhatsz, mi viszont semmit, meg a kínaiak sem. Úgyhogy úgy gondolom, nem ez, volt a leg, ez nem volt a legbölcsebb döntés. Am, az, ha, azt megértettem volna, hogyha Dörbennek szólt volna a jelentés. Kedves Florenc kollega, ön is mondta, hogy ez nem a parlament dörbeni jelentése volt, ez még adott esetben lehet, majd jöhet, bár a szavazást követően nem olyan nagyon valószínű, hanem sokkal inkább a belső EU politikára vonatkozó válasz volt ez, hogy mit akarunk mi Európában. Egy olyan jelentés, amely azt reflektálja, hogy a bizottság elemzésével tanulmányaival kapcsolatban, a közleménnyel kapcsolatban mit akarunk. Erre vonatkozóan akartunk állást foglalni, ezt akartuk mm, bátorításként jelezni, hogy jobbak vagyunk, mint 2008-ban dolgoztunk, és ez most tönkrement. Az üzenetet a parlament nem tudta közvetíteni, és ezért mondom én azt, hogy ez tulajdonképpen gyengít minket, hogyha a plenáris egy ilyen jelentést megsemmisít, és nem tud a tanács felé parlamenti álláspontként prezentálni. Láttam, hogy mi van Lengyelországban, ismerjük, vannak nagyon ambiciózus országok, és vannak olyanok is, amelyek természetesen messze elmaradnak ettől. A parlament egy motor, egy ösztönző erő, és jó lett volna a, a tárgyalásoknak is jót tett volna ez a jelentés. Mégiscsak hasznos volt, hogy beszéltünk róla, mert egy ilyen óriási munkát végeztek, ne a papírkosárba kerüljön. Lehet, hogy okosabbak lehetünk a következő állásfoglalásra. Jó, akkor egyszerűen menjünk tovább a rendünkben. A hármas pont a jegyzőkönyvek. Március 16-17-e, április 11-12 és június 21-e. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintem, majd pedig a szavazásokhoz kerülünk. Mindenki előtt Még nem. Hanem a közös álláspontok ismertetése. Az egyik a biocid. Klászasszony jelentése. Itt van egy második olvasati ajánlás, július 8-án nyújtották be második olvasatra szeptember 8-ára, a 12-e, szeptember 12-e 18 óra a módosítók határideje, és október 4-e a szakbizottsági tavazás, szavazás. A tanács pedig a közös álláspontját szeptember 26-29-e között kell, hogy megtalálja és velünk közölje. No, ezt követően pedig Florenc úr jelentése az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai. Ugyanez a menetrend, szeptember 8-a a tervezet megfontolása 13-a, szeptember 13-a a határidő, és október 4-e a szavazás. Hatos napi rendi pont a következő a keskeny nyomtávú traktorok kibocsátási szakaszai. Tatarella kollega az előadó, itt van előttünk a szavazási lista. A hármas módosító, ez csak nyelvi, a négyes és ötös. Ezek azonosak, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos szóbeli indítványokkal igen, nem, elutasítottuk. Az eredeti verzióról szavazunk, az eredeti verziót kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás, EPP nem világosak, mert ugye az eredeti verzióról szavazunk, 4A új. A módosított tehát nem fogadtuk el, most akkor az eredeti verziót ki támogatja, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes módosító ez így kiesik. Ezzel azonos, a 7-es, bocsánat, 7-8 azonos melletteké van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9 és 10-es azonos, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11-12-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 13-14, kettes módosító előadói igen, ki támogatja? Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 48 igen, 5 ellene, nincs tartózkodás. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk Tatarella koregának. A következő szavazás a határozattervezet. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, EPP, ALDE egyel többen, ALDE-tól egyel többen szavaztak, most jó. 55 igen, nincs ellene, nincs tartózkodás. Most azt mondhatom, hogy prima gratulálok. Sok munka volt benne, és a keskeny nyomtávú traktorok vezetői örülni fognak, hogy új jogszabály vonatkozik rájuk. A hetes pont a következő. Elizabeth Gardini jelentése a katasztrófa védelemről. Itt megint csak megvan a szavazó szavazólista, egy sor kompromisszum is van, ami persze mindig jó, akkor nézzük az egyes kompromisszumot. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Konszolidált kettes mellette. Nem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Konszolidált hármas. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kom- négyes kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadok. Ötös kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadok. Hatos kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadok. Hetes kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadok. Nézzük a be- bekezdéseket. 35-36 azonos, tehát kompatibilis, de mindkettőről szavazni kell. Először a 35-öst. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtok. 36-os. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 38-as szóbeli módosítás. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Regi egyes. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. TV4. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elutas, elutasítottuk. El, 39-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 40. Igen. Nem Tartózkodás? Elfogadtuk. 41-es igen. Nem. Tartózkodás? Elfogadtuk. 42-es igen. Nem. Tartózkodás? Ezt is elfogadtuk. Affet 5. Második rész igen. Nem. Tartózkodás el, elutasítva. 45-ös szóbeli módosítással. Igen? Nem? Tartózkodás? Elfogadtuk. Negyvenhatos igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es igen, Tehát a 44-esről szavazni kell, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es, igen. Nem, ez kiesik. Akkor a következő, a 49-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 50-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 52 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 53-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ötvenötös igen, nem, tartózkodás el, elfogadva. 57-es igen, nem. Tartózkodás. Elfogadva. Afet 6 hatos Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Regi három Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Regi kilenc Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Regi tizenöt Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 60 igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 62. Igen. Nem. Ellenőrizzük elektronikusan. Lezárt? Befejeztük már végre? Akkor ez volt és elfogadtuk ennek eredményeképpen. Köszönöm. 63-as. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 64. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 65. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 7-es. Igen nem, tartózkodás elfogadtuk. 66-os igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 67 igen, nem, tartózkodás. Deve 2 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Regi 2 második rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Regi 4 részenkénti szavazás első rész igen, nem, tartózkodás. Még nem látom az EPP, hogy szavaz, nem látom semmit, na akkor mi lesz? Megnézem az előadó, mire gondol. Ez volt az első rész, elfogadtuk, a második rész igen, második rész igen, Regi négy második része igen, el nem tartózkodás elutasítva. Regi 6, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 68-as, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. A, tehát a 68-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Világos. Elfogadtuk. 70-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 72. Igen. Nem tartózkodás, elfogadok. 73 igen, nem, tartózkodás, elfogadok. 74 igen, nem, tartózkodás, elfogadok. 75 igen, nem, tartózkodás, elfogadok. A következő a 81-es igen, nem, tartózkodás, elfogadok. A FED 2 igen, nem. A tartózkodás elutasítva a FED 3 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Deve 5 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvannégyes igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. 85 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 86-os részenkénti szavazás, csak az első részről szavazunk. Csak egy rész van tehát. Ki akarja az első részt? Ellene ki van? Tartózkodás elfogadtuk. Deve 9 igen, nem, A második rész az kiesik. A Deve 9-nél vagyunk, ott láttam azt, ugye igen, ellene ki van, tartózkodás elfogadtuk. A regi 12 a következő. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 92-es szóbeli módosítással. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 60, 96-os, bocsánat, 96, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 97, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 98, igen. Nem tartózkodás elfogadó. 99 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 100 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Regi 14 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Regi 16 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. A bevezető rendelkezések 1, nem, tartózkodás, elfogadó. Kettő, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, szóbeli módosítóval, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. és most jönnek a most jönnek, javít az elnök a bevezető rendelkezések. Hatos, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó. Most tehát a recitals, tehát a bevezető rendelkezések módosítása, szóbeli módosítása lehetes. Elfogadtuk. Nyolcas. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Szóbeli módosítás. Kilenc. Igen nem, tartózkodás elfogadtuk 10, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk 12, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk 11, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk 13, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk 14 szóbeli módosítással igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 15 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 16 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 17 kiesik, 18 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. D. Bevezető rendelkezés az eredeti részenkénti szavazás első rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. A 20-as. Igen. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 22 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A következő az F bevezető rendelkezés, külön szavazás az eredetiről. Igen, nem, tartózkodás, Ellenőrizzük, rendben van. Jó ötlet. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszonötös igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 29 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Szóni kollega küzd a, kár, a kártyájával. Egy másik helyre kéne átmenni, nem? Na jó, ha rendben van, akkor jó. Eljutottunk a 30-ashoz, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 31, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 32, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 33, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 34-es. Igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Túl gyorsak voltunk a 23-24-nél, mert ez csak akkor esett volna ki, hogyha elutasítjuk az eredeti szöveget, azt viszont elfogadtuk. Úgyhogy akkor térjünk vissza és szavazzunk eh, Barber de Bruyne és Elizabeth Gardini módosítóiról, tehát a 23-asról először. Ki van mellette, ki igennel szavaz? Ellene ki van? Tartózkodás, elutasítottuk. 24-es, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nos. Akkor így most a végére értünk, és a zárószavazás elektronikus lesz. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. Ja, ganz große Einigkeit hier im Ausschuss teljes mértékben egyet értünk, 55-en mellette voltak, senki nem volt ellene, egy valaki tartozott. Elizabeth Gardini szívből gratulálunk. Mi is. A, fel, a, a feladatkörünk a katasztrófavédelem, hatáskörünk ugyan nem látható kérdés maga a téma, de a jelentés az nagyon fontos, hiszen az Európai Unió saját területén helyreállítja a katasztrófakárokat, és humanitárius segítség keretében más területeken is részt vesz ebben. A 9 napi rendi pont a következő. A egy új eszköz a gazdasági, gazdaságpolitika koordináció az európai, európai szemesztere, a nyolcas, tehát a gazdaság koordinációja és irányítása a következő években az Európai Unióban, valamint a fenntarthatóság szempontja, a hatás forráshatékonyság egyre nagyobb szerepet kap. Crescenzio Rivellini az előadó, itt van előttünk a szavazólista, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, de ellenőrizzük. Beendet. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A négyes és az ötös azonos részenként szavazunk első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hármas. Mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hatos mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. Szűken, de elutasítva. 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 19-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 16-os mellett ellen tartózkodás Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Igen? Ha akarja. Tehát a 16-os. Zárom a szavazást. Igen, ez jó volt. Akkor a 9-es és a 10-es azonos mellette. 9-es és 10-es. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A 7-es Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenegyes. Mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 13-as. Szóbeli módosítóval. Ki támogatja a szóbeli módosítót? Tehát ki támogatja a 13-as szóbelivel? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 14-es. Mellette 14-es. Tehát elutasítottak a szóbeli módosítót, akkor most a eredeti szöveg mellett ki van? Ki ellenzi? tartózkodás elutasítva. 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös. Ellenőrizzük a 14-est. Yeah. Ez abgelehnt. Elutasítva. Tizenötös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 20 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös részenként első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a zárószavazásra. Megnyitom. Zárom a szavazást. 52 igen, egy nem, három tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, Crescenzo Rivellini-nek. Nagyon fontos téma amelyel a következő években is foglalkozni fogunk. Es geht weiter. Folytatjuk. Tehát most egy szép témánk lesz, a méztermelő méhek. Julie Görling az előadó. A 148-as módosítómat visszavonom. Rendben, 148-ast visszavonja. Ö, jó ez a méhecskéknek? Tudjuk, hogy mennyire fontosak a méhek a természetben és a mezőgazdaságban. Alois Péterle ezt méhészként igazolhatja. Ő az egyetlen méhész a bizottságban. Nagyszerű. Akkor elkezdjük a szavazást. Az egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas konszolidált eh, módosító mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. a négyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ötös konszolidált módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. A hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hetes módosító, a kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a kettes módosító jön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ö, ötös mellett, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük az ötöst. És zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hol voltunk most? Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenkettes mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizenhármas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 21-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a következőkről egyenként szavazunk. A 25-ös módosító az előadói első részt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. 23-as szóbeli módosítóval mellette. Ja, a 23-as okafogyottá válik. A 27-essel folytatjuk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmincas. Mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harminc egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 36-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellett es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Lezárom. Szóval egy kis vizet adj neki. Elfogadtuk. 43-as ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötvenes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 56-ost. Zárom a szavazást. Elutasítva. 57-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötvennyolcas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatvanhármas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68, 9-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80 mellette. Tehát a két nagy frakció mellette volt, de ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Sajnálom. 80-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Das ist, gilt jetzt als adopted, weil die... Weiter mit 92. Folytatjuk a 92-essel szóbeli módosítóval mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilencvenhetes. 97 Andelvó mellette tehát a 97-es. Ellene. Elutasítva, de ellenőrizhetjük. Beendet. Zárom a szavazást. Elutasítva. 99-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 98-as. Szóbelivel és részenként első rész mellett. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 98-as első része szóbeli módosítóval. Abszolút beendet. Zárom a szavazást. Elutasítva. Dann äh, geht's weiter mit 115. Akkor folytatjuk a 115-össel. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es szóbeli módosítóval. Ki támogatja a 122-es? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 116-os mellett. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. 116-os. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 111-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Linda, egy kicsit zavar. Sajnálom. Tényleg zavar. Hetvennégyes szóbeli módosítóval. 109-es mellette. Dagegen. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk.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 támog... Folytatjuk a 114 esre ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. 121-es mellett. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy kicsit bonyolult, de a 101-esről is szavaznunk kell, tehát akkor most a 101-esről szavazunk, ki támogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 113-as mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 130-as mellett, ellene, elfogadtuk. 131-es, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135. ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 134-es mellett ellene ellenőrizzük a, 134-est. A szavazást zárom. Elfogadtuk. 138 os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 139-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 142-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 144-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as visszavonták, 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es Pavel Potts mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az előadó szót kap most a zárószavazás előtt. Köszönöm, elnök úr. Igazából nem voltam túl irigylendő helyzetben, hogy saját véleményem ellen szavaztam, és szeretném elmondani, hogy miért. látszik, hogy az érdeklődés nagy volt a jelentés iránt, és sokan egyetértettek, de ebben a jelentésben az van, hogy a genetikailag módosított növények ártanak a méheknek. Nincsen erre bizonyíték, és ahol ez előkerült, azt nem tudtam vállalni. Az előterjesztett megfogalmazás az nem olyan, hogy nincs arra bizonyíték, hogy a GMO káros a méhekre. Köszönöm. Igen, köszönöm ezt a hozzászólást. Mégis szavazunk, zárszavazunk elektronikusan ki. Megnyitom. Hogyha mindenki szavazott, akkor zárom a szavazást. 32-en támogatják, 17-en nem. 7 tartózkodás, de azért mégiscsak gratulálunk. A méhecskék örülni fognak egész Európában. És ők jobban tudják, hogy káros-e nekik a génmanipulált élelmiszer. Most akkor áttérünk a tízes napi rendi pontra. Äh, a közbeszerzés modernizálása az a Westlundé. Megvan a szavazólista, és kezdjük az egyes kompromisszumot. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Kettes, igen. Nem. Tartaszkodás, elfogadtuk. Hármas konszolidált, I- igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Jó, ellenőrizők. Ellenőrizők. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Más nem marad, mint a tízes. ezen is igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as, ez nyelvi, 17-es. Túl gyors vagyok, jó. A hármas. Ki támogatja a hármast? Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 17-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 25-ös. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 6-os konszolidált. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Kilences konszolidált igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 34-es, eh, bocsánat, 43-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos javaslat igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es részenkénti szavazás első rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. Az lcr t nem láttam, úgyhogy ellenőriznünk kell az 51-est, ellenőrizzük. Első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 52-es, igen. Jó, az akkor kimarad az 52-es. tízes kompromisszum a következő, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Szóbeli jön akkor a 9-eshez, igen, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkettes. Igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 64-es. Nem tartózkodás, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as konszolidált, 13-as, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 68-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es. A 70-essel folytatjuk. 70-es igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 72. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 73. Igen nem, tartózkodás. Elutasítottuk 74, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetvenhatos, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A záró szavazás. Megnyitom a szavazást. a 68-at elfogadtuk, és a 72-est mégis szavaztuk, pedig az kimaradna, hogyha a 68-ast elfogadtuk. Az a 72-es az törlés, úgyhogy semmi értelme arról szavazni, hogyha a 68-at. Így van. Korrigáljuk. Köszönöm. Jó. Azért szavazunk. Helyesen láttad. Akkor mindenki szavazott elektronikusan. Lezárom a szavazást. 49 igen. Egy tartózkodás nincs senki ellene. Szívből gratulálok az a Veszlunnak. Ez volt a zöld megbizatása, közbeszerzés. Mintegy 20%-át az állami szervek kapják, úgyhogy nagyon fontos ez a rendelkezés erről. Mielőtt a tanácselnök és a lengyel környezeti miniszter jönne, még van egy fontos kérdésünk. Az állásfoglalásunk. Szóbeli kérdés. A nagy Rio Plus 20 konferenciával kapcsolatban. A szóbeli kérdésről szavazunk. Ki, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Egy, egyhangon elfogadtuk. Gratulálok a szponzoroknak, a különböző, tehát a támogatóknak a különböző politikai csoportokból, és akkor most a, van 25 percünk, bocsánat, az állásfoglalási indítvány tervezet megvitatására 25 percünk van Karen, eh, Florence Heinz Florence kezdi. Igen, köszönöm, elnök úr. Nagyon helyesen jelezte a föld csúcs találkozóról az első csúcsról van szó. A Riói eredeti konferencián ott voltam, ott lehettem, frissen választott EP képviselőként, és meg kell, hogy mondjam, hogy ami azóta történt, az szomorú. Semmiben nem jutottunk előrébb azért, mert a fenntarthatóság kérdése a tagállamokban sem olyan jól fogadott kérdés. Van néhány ország, ahol érdekes tevékenységek vannak, vagy akciók a 2020-as programmal kapcsolatban. Az én régiómban is egészen jó a helyzet, de nem volt átütő siker, és arról kell gondoskodjunk, hogy most minden jobb legyen. Elnök úr, jövő júniusban lesz a konferencia. A titkárságtól kaptunk egy dokumentumot hétfő, szerdán, és jelezték, hogy a módosítóknak múlt csütörtökre kellett volna beérkeznie. Ez egy picit olyan, mint egy nagy amerikai cég, hogy minden keresztbe megy. Szerdán megjön a dokumentum, csütörtökön a módosítóknak határideje van. Most hál' Istennek mondjuk nagyvonalúan el halasztották egy héttel, de meg kell, hogy mondjam, hogy jó lenne, hogyha beszélnénk erről a felelősöket, de hát a bizottsággal kezd, kell azért, hogy ezt kedjük, nem csak így magunk körül kell körbenézni. Nagyon sok kollega van, aki igen jó dokumentumokat írt már, hm, többet erről nem is kellene beszélni, hiszen a módosítókkal tulajdonképpen ízlésesen még majd fel is lehet ezt egy kicsit hízlanunk Soha nem sikerült igazából a, azt a kezdeményezést, ami a fenntarthatósághoz szükséges, azt valóban megszívletjük. Láttuk a pilléreket, de mindig csak egyet vettünk külön. De most egy, mind a hármat, a környezet, szociális és gazdaság együtt kell, hogy közösen együtt menjen, ami a vita során természetesen majd még fontos kell, hogy legyen. A gazdaság felelőssége jelentős, ez egyértelmű. A gazdaság pedig nyersanyagok nélkül ugye nem tud semmit tenni, de fordítva sem, az emberek a régiókban nagyon fontos, hogy felhívjuk az ottaniak figyelmét, ne pedig az utolsó percben jelezzük, hogy jó, vannak hibák, de javítanunk kell. Egyértelművé kell tehát tegyük mindezt a kérdések és a célkitűzések megfogalmazásánál is. Végül is jobb életet akarunk az emberek, a gazdaság és a szociális rész számára is, tehát mind a három pillér számára. Ezért a, három, a célokat jobban kell definiálnunk az érintettekkel, és nem pedig az alapján, hogy jó, mi ebben amúgy is részt teszünk. Mert hogyha ebből az alapból indulunk ki, akkor általában a lakosságnak az érdeke ellen vagyunk. Nagyon fontos hogy az eszközöket, amelyek szükségesek, azokat bővítsük, modernizáljuk, több mindenkit bevonjunk. Az állampolgárok bevonásáról már beszéltem. Nagyon fontos, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatban a vita során azok az országok is, akik például a, a szénbányászatban részt vennek, azok, által, azok mind elfogadható módon bevonjuk de Egyszerűen szükség van arra, hogy a helyi önkormányzatokat is bevonjuk, az embereket. Elnök úr, nem vagyok mindig ilyen lelkes, de most ez egy olyan kérdés volt, amikor, amiben szívesen vettem részt. Köszönjük szépen, egy picit nyilvánvalóan az idő az jelentős mértékben szorít minket. Vittoria Pródi a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem gondoltam arra, hogy vita lesz itt, mert már szavaztunk, de úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos alkalom arra, hogy egy választ kidolgozzunk a bizottsági dokumentumra. Nagyon örülök, hogy újra elveszik ezt a témát, mert Rio 92 egy rendkívül fontos mérföldkő volt azért, hogy mit sikerült ott elérni, és mi történt azóta. Nagyon sok történt azóta. Úgy vélem, hogy a bizottsági dokumentum eléggé leegyszerűsíti mindazt, mindahhoz képest, ami volt, és a várakozásokhoz képest is, azok a várakozások, amelyek a Rio Plus 20 eh, felvet. Az jött elő, hogy a civilizációnk, nagyon brutálisan mondva, nem fenntartható pontosan azért, mert egy olyan materiális termelésre alapszik, amelyiknek folyamatosan növekednie kell. És ez ütközik bizonyos korlátokkal, a föld, a bolygó korlátaival, és a termelföldek képességeivel. Nagyon sokan azt mondják, hogy zöld gazdaságot kell létrehozni. Arról van szó, hogy meg kell érteni, hogyha ténylegesen fenntartható civilizációt akarunk létrehozni, akkor sokkal világosabb módon kell cselekednünk, és meg kell értenünk, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket alapvetően gyökeresen meg kell változtatni. Nagyon sok vitát eh, lezaj, lefolytattunk már a eh, GDP-ről, mert én úgy, és úgy vélem, hogy ennek a megértése nagyon fontos ahhoz, hogy a ö, eh, fenntarthatósághoz eljussunk. Tehát én módosítókat fogok benyújtani, a Rio Plus 20-on, mert a Rio Plus 20 egy rendkívül fontos esemény, és mi itt ebben a szakbizottságban képesek vagyunk egy alapvető hozzájárulást eh, adni a mm, anyaghoz, azt kell mondanunk, hogy meg kell változtatni a civilizációnkat, mert ez így nem fenntartható. Merci. Corinne Lepage. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az első kérdés, ami felmerült, az az, hogy szeretnénk, hogy ez az új konferencia szimbolikus legyen, vagy ténylegesen hatékony. Ez egy olyan kérdés, amelyik mindannyiunkban felmerül. Év tizedek óta beszélünk a, dolgokról, és a valóság nem követi a szavainkat. A második, egy zöld gazdaság. Igen, valóban mindenki örülne neki, és dolgozunk, dolgozhatunk ezért nagyon sokáig. De ez ugyanaz, vagy egy folytatása a fenntartható fejlődésnek, vagy helyettesíti azt. Florence az előbb többi pilléről is beszélt, nem szabad a társadalmi, a szociális részt és a környezetvédelmi rész. Tehát szeretnénk tudni, hogy ez a zöld gazdaság, ez valójában mit is jelent. Aztán a technológiák. A technológiákat hát persze mindannyian támogatjuk, mert úgy gondoljuk, hogy a megoldás egyik része. De felmerülnek kérdések. Hogyan tegyük mindezt? Hogyan tudjuk bevonni a magánvállalkozásokat a nanotechnológiák kidolgozásában, vagy ott van aztán a genetikailag módosított organizmusok, a génkezelt organizmusok, e, tudjuk tehát, hogy nem a technológia fogja megoldani az összes problémánkat. Harmadik kérdés, a fejlődésnek a felméréseit kell elvégezni. Hogyha nem tudjuk megváltoztatni a mutatókat, hogyha nem tudunk új fejlődési modelleket eh, azonosítani, új mutatók bevezetésével, akkor úgy gondolom, hogy nem fogunk tudni tovább lépni, és ugyanott leszünk a következő konferencián, mint ahogy voltunk eddig. Ez nem kritika akart lenni, ez inkább annak a vágya, hogy mindezt a vitát egy sok sokkal tágabb értelemben vegyük, és sokkal hatékonyabban végezzük el ezt az amerikai barátaink és ázsiai barátaink ki fognak nevetni minket, hogyha csak beszélünk és nem mozdulunk előre. Én úgy gondolom, hogy egy sokkal aktív fázisba kellene lépnünk, mint ahogy eddig voltunk. Köszönöm. Centrine euh, Bélié, s'il vous plaît. Centrine Bellier, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ah, Rio eredményeket megállapítva, ez fájdalmas dolog, mert látjuk, hogy nem volt előrelépés. Az elemzést osztjuk, és a kérdés, ami felvetődik most, az, hogy mi legyen a mi szerepünk Európa jövőre motorként fog hatni Rio Plus 20-ban. Ez a negyedik föld csúcs 30 évvel a Stockholmi csúcs után, amelyik az első volt ebben a sorban, ha jól emlékszem az évekre. Én úgy gondolom, hogy ez egy meghatározó szakaszban vagyunk, fenntartható gazdaságot kellene elérni, azt mondja az anyag. Annak annak idején azt mondtuk a zöldek nevében, és most ezt megerősítjük, egy olyan 30 módosítót fogunk benyújtani, nem fogom ezeket részletesen bemutatni. Én úgy gondolom, hogy bizonyos elveket kellene megerősíteni, és erre mutatnak rá a modosítók, olyan elvek, amelyeket eh, a parlament és világszínvonalon is már megerősítettünk, és ezek elismert eh, célok. A kollégáink többség is ezeket fogja eh, megerősíteni, az emberi jogok és a környezetvédelmi politikánkat összekapcsolni, egy új elvet is alkalmazni, amelyik a környezetvédelmi jogoknak a visszavonását akadályozná meg, mint ahogy az emberi jogoknál történik, aztán más újabb mutatóknak a meghatározása a GDP tekintetében, az élelmiszerbiztonság, nemzetközi egyezményeknek a környezetvédelmi kihatásait és elemezni, különös tekintettel a tengeri, a tengeri környezetre, és úgy vélem, hogy arra kellene felhívni Brazíliát, amelyik a vendéglátó ország, hogy hogy a saját területén is állítsa meg az erdőírtást. Diplomatikusan úgy, mint ahogy annak idején Japánnal szemben jártunk el a bálnák esetében. Nos, nagyjából ezek lennének az irányelveink, ezeket akartam összefoglalni. Az eko, a környezetvédők frakciójának az álláspontja az, hogy erősítsük meg az Európai Unió főszerepét a környezetvédelmi, a fenntartható gazdaság támogatásában. Úgy véljük, hogy ez a csúcs egy óriási lehetőséget nyújt nekünk, hogy befektessük a jövőben. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek a legtöbb dologgal, amit elmondtak. Más helyzetben vagyunk, mint uh, Rióban, hiszen az korábban volt. És uh, egyetértek a zöld javaslattal. Úgy gondolom, hogyha Brazíliában uh, leszünk, akkor ott aktuális a dolog, hiszen az esőerdők írtásának tipikus esete Brazília. Nem csak Brazília, Indonézia is, de Brazília lesz a vendéglátó ország. És példa lehet, hogy politikai megállapodás született az esőerdők érdekében. Egyetértek a zöldekkel ebben a tekintetben. Nem tudom, hogy szükséges-e, hogy tovább menjünk-e, mint az eredeti javaslatban foglaltak állítják, de támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Igen, itt visszhang van, de technikailag sajnos nem megoldható. Ismerjük ezt a problémát. Úgy látszik, hogy a hangosítás is már a nyári szünetre készül, mert eléggé legyengült, de sajnos nem tudjuk megváltoztatni. Még három felszólalás van, az még belefér Szirpa Pietikáinen. Nem szeretne? Szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nem maradt idő. Elnézést kérek az influenzámért is. Ez a nyári influenza az a legrosszabb. Igen, igen, érzem a klíma berendezést. Nagyon röviden. Ebben az állásfoglalásban három eh, lényeges dolog van, a gazdasági kormányzás, és hogy hogyan függ ez össze a fejlődéssel. Úgy gondolom, hogy eh, személyesen eh, nem hangsúlyoznám itt a nemzetközi klíma egyezményt. Viszont a gazdaság zöldítése nagyon fontos, és ezt egy kicsit erősebben szorgalmazhatnánk, mint ahogy a bizottság ezt javasolja, főleg, hogyha forrásainkra gondolunk. Lényeges, hogy a pénzügyi szektorral itt milyen megalapodást tudunk elérni. Az utolsó megjegyzésem. Uh, uh, Az utolsó megjegyzésem a cselekvés alapú agendára vonatkozik. Az Európai Unió szorgalmazhatna itt nemzetközi megállapodásokat, itt az öko-design tekintetében például. Köszönöm. Hogyha másik kettő is egy percben szólal fel, akkor Okoni asszony jelentését vállalhatjuk. Herbrandi úr, köszönöm elnök úr, ami a visszhangot illeti, engem is zavar. A Rio plus 20 úgy tűnik, hogy eh, nagyszerű az időzítés. És két nagyon lényeges témát hangsúlyoznék ki. Az egyik a forráshatékonyság, hiszen látjuk az újságokban, hogy eh, a források szűkössége egyre nagyobb probléma lesz. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a Rio Plus 20 konferencián megvitatjuk ezt, hiszen a vége az lesz, hogy megöljük majd egymást az utolsó forrásokért, amelyek még megvannak. Nagyon fontos. Ami a zöld gazdaságra vonatkozik, én ezt nem tartom valamilyen szubgazdaságnak. Legyen ilyen, és szerintem ez nagyon fontos különbségtétel. Tehát a környezetre káros anyagok, remélem, hogy a Rio Plus 20 során eredményesek leszünk, hiszen több biliárd eurót költünk káros anyagokra, és még többet arra, hogy ezen anyagok káros hatásait kiküszöböljük. Tehát ezek számomra a legfontosabb témák. Köszönöm, Adam Gierek az utolsó. Köszönöm szépen, és nagyon rövid leszek. Ez a vita olyan, amelyhez csatlakozhatom, de szerintem egy kicsit életidegen. Piacgazdasági körülmények között élünk, szabad a kereskedelem, bizonyos szabályokat pedig nem lehet itt megszüntetni. Azonban úgy tűnik, hogy a probléma fő megoldása az lesz, hogy a fogyasztási modellt meg kellene változtatni. Azonban erről kevés szó esik. Egy olyan fogyasztási modellt vettünk át, amelyet amerikainak nevezhetünk. Egy nagyon excesszív fogyasztási modell jellemző ránk. Szerintem pedig egy teljesen más fogyasztási modellt kellene követnünk. Igazából ez lenne a jó plusz 20 lényege. Egy környezetbarát fogyasztást kellene szorgalmaznunk, amely a zöld technológiákat részesíti előnyben. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga. Tényleg. A hatékonyság a technikával elérhető lesz, azonban, hogy minden elégséges legyen, ahhoz meg kell változtatnunk a fogyasztási szokásainkat. A módosítók határideje holnap 12 óra. Röviden Sophie Okoni anyagára van még kettő percünk. És a vitákat folytatjuk legközelebb, mert most jön a miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valójában egy vita a Sport Európa dimenziójáról nagyon hasznos lenne. Önök tudják, hogy a Lisszaboni szerződés után a Sport Európai kompetencia, ami eddig nem úgy volt, úgy velem, hogy nagyon fontos kérdés ez az európai dimenzió, és mivel, hogy ez egy nagyon fontos téma, úgy gondolom, hogy erről beszélni kell itt a bizottságban. Ugyanis a sport nagyon hasznos az egészség szempontjából, az emberek egészség egészsége szempontjából. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés a ö, doping elleni harc. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyire fontos téma a sport Európa számára. Egy új vitát várok majd a akkor fel fogom vázolni az én jelentésemet, azt hiszem, hogy Strasbourg előtt lesz még szakbizottsági ülés augusztusban, esetleg be lehetne ott egy kis helyet szorítani, ugyanis úgy gondolom, hogy hasznos lenne egy gyümölcsöző eszmecserét lesz folytatni ebben a témában, és minél hamarabb. Igen, remélem hasz lehetséges lesz. Köszönöm szépen a jelentést, mert nagyon fontos. Ez egy gazdasági ágazat, amelyiknek eredménye a jobb egészség a lakosság körében. Elnök, köszönöm szépen, és most a lengyel elnökséget fogadjuk. Köszönöm. So, uh, dear colleagues. Kedves kollégák, örömömre szolgál, hogy uh, üdvözölhetem az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságában a soros lengyel elnökséget, és uh, Andrzej Kraszewskit, a környezetvédelmi minisztert. Üdvözlöm itt a bizottságunkban, tudja, hogy az Európai Parlament benne. ben mindig is szorgalmaztuk a jó életminőséget a káros kibocsátásokkal szemben. Üdvözöljük az új soros elnökséget, főleg eh, a vendégszeretetet, amelyben részünk volt Varsói útunk alkalmával. Szeretném elmondani azt is, hogy eh, a miniszter a Varsói Egyetem professzora is, és egy éjfélig tartó vacsorán elmondta, hogy most hazamegyek, és reggel nyolckor az egyetemen leszek, hogy a fenntartató fejlődésről előadást tartsak. Tegnap az informális miniszteri ülésen is azt mondta, hogy számos előadáson kevés a hallgató, viszont ezen az előadáson mindig nagyon sokan vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy a fenntartató fejlődés tényleg nagyon fontos téma az egyetemisták számára is. Éppen most fejeztünk be egy vitát a Rio Plus 20 témáról, a Dán elnökség alatt lesz ez. Itt van Dánia képviselője is, és meg fogja hallgatni, hogy Rióról mit beszélünk. Tehát a lengyel, dán és ciprusi elnökség alatt lesz ez eh, a legaktuálisabb. Tehát üdvözöljük itt a lengyel elnökséget, eh, nagyon fontos témákkal foglalkozunk, számos más. Itt van a COP17 Dél-Afrikában, a klímavédelem témakörében. Ezen kívül a forrás hatékonyságról szavazunk szeptemberben, és a biodiverzitás stratégia is vár ránk. Tehát nagyon lényeges témák vannak, előttünk, és ezen kívül még más jogalkotási javaslataik is vannak, amelyeket az elkövetkezendő hat hónapban javasolnak meg. Tehát üdvözlöm, és most átadom a szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, jó. Jó. Néhány szót hadd mondjak angolul, hiszen jó említette, hogy egyetemi professzor vagyok. Úgy, tű, úgy teszünk, mint hogyha legalább 45 percet egy lélegzetvétellel is el, tudok, el tudunk mondani, úgyhogy kérlek jelezze, hogyha ez így nem jó. Köszönöm szépen! A Parlament Europeiskiego. Ha megengedik, akkor anyanyelvemen folytatom, és üdvözlöm Önöket! ismét az Európai Parlamentben, és köszöntöm Önöket az el, a lengyel elnökség képviseletében. A következő hat hónapban Lengyelország fontos minisztertanácsi üléseken elnököl majd környezeti kérdésekben is, és az éghajlat kérdéseiben is. De egy Európa szívében lévő hatalmas ország kormányának képviselőjeként is vagyok önök előtt, amely pont az EU tagság révén kapott lehetőséget arra, hogy a szó minden értelmében gyorsabban fejlődjön kulturális, környezeti és társadalmi értelemben egyaránt. Kiváló, csodálatos természeti adottságokkal rendelkező országként részt is kell, hogy vegyünk ebben a fejlődési folyamatban. Nagy lelkesedéssel követtem a kulturális, gazdasági és szociális normák alakulását. Fantasztikus fejlődés volt ez az elmúlt 60 évben, amit az Európai Unió magáének tudhat. Talán ez az oka annak, hogy Lengyelországban nagyon jól mérjük fel azokat a lehetőségeket, amelyekkel hozzájárulhatunk az Európai Unió fejlődéséhez. Az EU egyrészt lehetővé tette azt, hogy forrásokhoz jussunk bizonyos lehetőségek kiépítéséhez, szigorúbb szabályokat lehetett a környezetvédelemben bevezetni, és ezeket betartani az EU keretében. Nem véletlen, hogy a legnagyobb európai gazdasági projekt, ami a Marsa tervhez is hasonlítható, a környezet és infrastruktúra nevet viseli. Nagyon sok tapasztalat gyűlt fel e kérdéskörben már. Ezeket a tapasztalatokat felhasználhatjuk arra, hogy az egységes Európa felé kvázi törlesztésként másoknak átadjunk a lengyel elnökség keretében is. Másodszorban az a véleményem, hogy a gazdasági kérdések különösen fontosak, hiszen a környezetvédelem és az éghajlatvédelem szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi kihívásokhoz. Ez egy olyan rendszer, amiben a különböző tényezők igen szoros kapcsolatban állnak egymással, nem lehet egyiket sem a másik nélkül megvizsgálni így az éghajlatváltozás terén álló kihívásokat sem. Lengyelország, de más országok számára is Európában ez azt jelenti, hogy viszonylag rövid időn belül ki kell építeni az energiaszektort. Ez Lengyelország számára azt jelenti, hogy a jelenlegi abszolút szénfüggőségünket meg kell változtatni. Ez nagyon nagy kihívást jelent az infrastruktúrális fejlesztéseknél. Az éghajlatváltozás a legelső prioritása a lengyel elnökségnek. Általában véve elégedettek vagyunk az Európai Unió szerepével, vitat, azzal, hogy vitathatatlan vezető szerepet tölt be a világban az éghajlat terén, az éghajlatvédelem terén. Mi az elnökség idején aktívan támogatjuk majd ezt a szerepet. Globális szinten azonban érezhető egy másik tendencia is, és új gazdasági hatalmak emelkednek fel szemünk látára, Kína, India, Brazília, amelyek a gazdaságot, a világ gazdaságának egyensúlyát fel megbontják óriási befolyással lehetnek a gazdasági folyamatokra globális szinten. Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó költségeket elemezni kell nem csak helyi jellegű kategóriákban, hanem makroökonomiai szinten is. Az éghajlatvédelem költségének problémája elsősorban abból ered, hogy ezeket a költségeket nem most kell vállalni, hanem a jövőbeni generációknak sokkal nagyobb mértékben. Ha nem tesszük meg, akkor többet fizetnek érte a jövőben. Nos, ha nem vállaljuk a költségeket, akkor a versenyképességünket is elveszítjük. Ez pedig nem, nem szá, szolgálja az éghajlatvédelm érdekeit hiszen Európa a világ emissziójának mintegy 10-13%-át adja, tehát veszítünk a gazdasági versenyben, lemaradunk. a munkánknak az alapja, ugye először a, az, hogy eszünk, és utána rakunk rendet. A jogokat, mindenki számára kidolgozott jogokat újonnan kell értelmezni. A legnagyobb kibocsátóknak is Kína, Egyesült Államok. Ezek az országok a kibocsátás felét adják. Nagyon fontos, hogy azt is lássuk, hogy egy ilyen felfogás nem biztos, hogy szolgálja azt, hogy eh, aláírjuk a Darbeni eh, megállapodást, de az Európai Bizottsággal együtt aktívan dolgozni kell azon, hogy közeledjenek az álláspontok. Az Európai Bizottsággal együtt megragadjuk azokat a lehetőségeket, amelyek a jelenlegi kiotói egyezmény kötelezettségeit felülvizsgálják. Aktívan dolgozunk azért, hogy mi, <laughs> hogy mindez, amiről eddig beszéltünk, valóban jelentőségükhez méltó módon megvalósuljanak. A költségeket világszinten kell felmérni és megosztani. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek ebben jelentős a szerepe. Ha az Európai Parlament különösen a legnagyobb CO2 kibocsátó országokkal meg tud állapodni, akkor érvényesítheti hatását. Ha az önök is erőteljesebben kiállnak az éghajlatváltozás programja mellett, akkor elérjük azt, amit az Európai Unió akar. Globálisan tekintve Ez a helyzet. Európai keretek között pedig a megoldás a költségekkel és a hasznosításokkal kapcsolatban talán az innovatív technológiák alkalmazása lehet. Innováció, a CO2, szegény megoldások. Ez egy olyan szükségszerűség, amely épp a verseny gazdaságok szempontjába Kína-India kihívást jelenthet. Röviden a gaz, rövid távon a gazdaságot ez nem szolgálja, de meg kell, hogy mondjuk, hogy az innovációs lehetőségek, kutatás, tudomány, és az ez iránti hajlandóság, az ezekre való ráfordítások növelésének hajlandósága eltér az országokban. A, az ambiciózus célok meghatározása előtt meg, meg kell tudni mérni, milyen költségek, és milyen haszna van mindennek az európai gazdaság számára. Ha minden ország, minden ágazat, mind elvégzi ezt azok az országok, amelyek a szénszivárgás fenyeget, és különösen azok az országok, amelyek jelenleg még nem figyelnek rá, akkor tudunk eredményesek lenni. Nem lehet, hogy a, az előnyök csak az erős gazdaságot szolgálják, és a gyengebb gazdaságok csak a hátrányokat érezzék. Az éghajlatvédelem szempontjából a csúcs technológiát is a jelentős munkanélküliségi növekedéssel együtt kell tudnunk megoldani. Minden olyan adat, amely rendelkezésünkre áll, ezt a célt kell, hogy szolgálja. Az Európai Bizottság a közeljövőben erre vonatkozóan egy nagy jelentőségű jelentést fog kiadni. A gyengébb gazdaság, az európai országok gyengébb gazdasága az összeurópai európai problémát jelent. A jelenlegi válság tükrében pedig ezt kell megoldani, ez magától értetődő. A lengyel elnökség véleménye hogy a kibocsátási rendszer nem jó rendszer, ehelyett a CO2 szegény ágazatokat kell támogatni. Nem akaratról van szó, vagy nem arról van szó, hogy az ágazatok nem akarnának változni. Arról van szó, hogy a gyengébb gazdaságú országoknak nincsenek meg a forrásai. A magas eh, energia és kibocsátás költségek ezért nivellálják az új technológiákba való beruházási lehetőségeket, nem csak az EU-ban, hanem az Európai Unión kívül is. A lengyel elnökség ezért azokat az országokat támogatja, az energiahatékonyság elérésében, amelyek tehát ezeket a célokat mielőbb kívánják megvalósítani, hiszen ez a leggyorsabb lehetőség arra, hogy a gazdaság számára forrásokat biztosítsunk. Az energiatermelők és energiafelhasználóknak egyaránt ez az érdeke. Nem az, e- a nem ECS e- környezetekben is ezt kell tudjuk alkalmazni. Remélem, hogy ezek a megoldások majd a következő több éves pénzügyi tervben is tükröződnek. Az éghajlatváltozás kérdésének nagyon sok időt hagytam, mert úgy gondolom, hogy ezek a legégetőbb kérdések, amikkel foglalkoznunk kell. De a lengyel elnökség egy sor egyéb kérdéssel is foglalkozik, hiszen szükség is van erre. A prioritásaink egyebek között a hatékonyabb forráskihasználás. Ez nekem nagyon fontos prioritás személyesen is, mert úgy gondolom, hogy a jelenlegi fogyasztási és termelési modellek arra épülnek, hogy a forrásokat teljes mértékben kihasználjuk, a természetes erőforrásokat pazaroljuk. A Globus jelenlegi gazdasági rendszer, gazdálkodási rendszere Azt jelenti, hogy használjuk, eladjuk, kihasználjuk az energiát, de ezt másként kell felfogjuk. Örömmel látom, hogy az Európai Unióban ez már bizonyos országoknál tapasztalható, de erre világszinten is szükség lesz. Ha a növekedést nézzük, akkor exponenciális növekedést láthatunk. mind a növekedés tempóját lehet mérni, de lehet mérni a források felhasználását is, és a forrás felhasználás évről évre növekszik. Ha már nem találunk megfelelő uránt, vagy nem találunk majd olajat a Vénuszon, akkor egyszerűen arra kell építeni, amit lehet, hogy még nem is találtunk meg, de megvan a Földön. Ezekkel a kérdésekkel kell foglalkozni, és ezekre kell megfelelő választ találni. Az Európai Unió e területen is vezető szerepet tölt be, az Európai Parlament szerepe ebben is fontos. El kell tudni magyarázni, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy sikerünk egyetlen mércéje az legyen, hogy folyamatosan a bruttó nemzeti terméket akarjuk növelni. Ezeknek a feladatoknak végre megoldást kell találni. Támogatni kell azokat a, a célok érdekében működő szolgálatokat. Fontos továbbá az is, hogy új fogyasztót modellt támogassunk. Azt a fogyasztót, aki nem arra vár, hogy minden évben új mobiltelefont vehessen a régi helyet, vagy aki abból kell, hogy kiinduljon, hogy a berendezései egy-két év alatt lejárnak, mert az előre így programozott. Nem, egészen más hozzáállásra van szükség. Számos egyéb kérdésen természetesen, amelyeket fontosnak tekinthetünk, és nagyon szívesen válaszolok majd kérdéseikre is. de a biodiverzitás például egy olyan, amiről mindenképpen foglalkoznunk kell, hiszen ez a legszorosabban összefügg a fenntartható fejlődéssel. Ez is a következő konferenciánk témája lesz a Rio Plus 20-on. Az elnökség szerepe ebben az, hogy közösen felkészüljünk Európában egy közös álláspontot alakítsunk ki. Fél évnyi időnk van a közös álláspont kialakítására. Nagyon jó, hogy az Európai Parlament támogat minket ebben, saját álláspontjának a megfogalmazásában. Az a véleményem, és azt hiszem ezt az elnökség nevében is mondhatom, Tehát úgy gondolom, hogy tényleg a fenntartható növekedés felé kell elinduljunk. A kiinduló pontunkon kell változtatni. Úgy gondolom, hogy a konkrétumok, mint például a zöld gazdaság, amit szeretnénk Európában kialakítani, és amelyet mi magunk is nagyon fontosnak tartunk saját hazámban, kiutat mutathat a széntől teljesen, a teljes szénfüggőségű logikából. A biodiverzitás itt is láthatja eredményeinket. Ha megnézzünk más országokat a Földön, amelyek például területük 20%-át védik, egy olyan rendszerben, amit mi is Natura 2000-nek nevezünk, akkor látszik, milyen jelentős a munka. De az ilyen megoldások számára megfelelő forrásokat kell biztosítsunk. A legutóbbi pénzügyi terv keretében azonban jóval kevesebbet, csak egy ötödét kapták ezek a területek, ennél sokkal többre van szüksége ahhoz, hogy a biodiverzitást őrizzük, csak akkor tudunk célba érni. Befejezésképpen engedjék meg, hogy elmondjam, tisztában vagyok azzal, hogy a közösen kidolgozandó jogalkot, jogi aktus, amelyet az Európai Parlamenttel együtt próbálunk meg megcsinálni, tehát kiemelt jelentőségű. Az elnökség szerint képviselőjeként én magam is mindent megteszek majd ennek sikere érdekében, de hát ehhez sokkal többet kell tegyünk, mint 20 perces előadásokat tartsunk. Itt vannak előttem az elektromos hulladék és elektronikus hulladék eh, jelentés, eh, a sertés jelentés módosítása, vagy rendelet módosítása, és egy sor egyéb terék kérdés, amelyekkel kapcsolatban szorosan együtt kell működjünk az Európai Parlamenttel, hogy a lehető legmesszebb elmenjünk. Lehet, hogy a második olvasatban néhány jogi aktusnál, de mégis úgy, hogy a kezdeményezések sikeresek legyenek. Talán azzal fejezném be, hogy mielőtt környezeti miniszter lettem volna, nagyon sok konfliktust oldhattam meg, például a híres élet rossz budai konfliktust. Itt arról volt szó, hogy Lengyelországban egy eh, természetvédelmi területen keresztül akartak közutat építeni. Úgy gondolom, így lehet jól megoldásokat és kiutakat találni. Mediátorként tehát, és mediátorként jöttem önök közé is olyanként, akinek a feladata a különböző érdekek közti közvetítés. A jogi aktussal és az általa biztosított eszközökkel, ha sikerre jutunk, akkor azt a saját, az Európa, a lengyel elnökség, de az Európai Unió sikerének fogom elkönyvelni. Köszönöm szépen a figyelmet, és válaszolok kérdésekre. Köszönöm szépen. Elnök úr, most németül beszélek. Tehát köszönöm szépen. Világos, hogy professzornak hosszabb időre van szüksége, de hallottuk a üzeneteket, főleg a nagy témákat, amelyek a szívünkhöz közel állnak. A lengyel elnökség csapatát is üdvözlöm, szólt itt a forrás hatékonyságról. És eh, a miniszter mosógépe egész Európában ismerté vált, hiszen egy 30 évesnél is idősebb mosógépe van, és még mindig kiválóan működik. És a fényképet a minisztere konferenciáján láthattuk is. Ez példa arra, hogy ne pazaroljunk a fogyasztásban, hanem hogy tartós tárgyaink legyenek, és addig használjuk őket, amíg nem mennek tönkre. Említette a klímavédelmet, és szükséges lesz a közvetítéshez minden képességére, hiszen az Európai Unióban nem rendelkezünk minnyáján ugyanazokkal az elképzelésekkel, ambíciókkal, azonban az Európai Unió egy hangon kell, hogy szóljon. Semmi esélyünk nincs, hogyha Dörbenben különféle hangokon szólalunk fel. Ezt már a múlt is megmutatta az a feladatunk, hogy Európából egy üzenetet közvetítsünk, és hogy megtartsuk vezető szerepünket. Ez a szerepünk, amelyet el kell játszanunk, és mindenkinek ennek érdekében kell fáradoznia. A biodiverzitás témakörében elmondanám, hogy gyakran hangsúlyozta ön is, hogy Lengyelországnak gyönyörű tájai vannak, ahol még rendben vannak a dolgok, például az erdőgazdálkodásban, a mezőgazdaságban, a természetvédelem területén, ez pedig az egész Európai Unió számára nagyon lényeges, ahol nagyon sok mindent tönkretettek már. Még egyszer üdvözlöm önt és munkatársait. Nagyon sokan kértek szót. Három perchez tartsa magát mindenki, és akkor sikerül. Péter Líze az első. Köszönöm elnök úr, köszönöm Soros elnök úr a bevezető szavait. Néhány rövid kérdésem lenne a klímavédelemhez. Itt volt már egy kis vitánk a bizottságban, hiszen hallottuk, hogy a tanácsban csodálkoznak azon, hogy mi parlament nem fogadtunk el állásfoglalást múlt héten, egy kicsit csodálkozom, és most megkérdezném önt, hogy a tanács vagy a tanács részei hogyan fogalmazzák meg a parlamenthez intézett kritikájukat. Hiszen az önkormányzata is fontos szerepet játszott abban, hogy a tanács nem tudott megállapodni. Tehát szeretném öntől hallani, hogy igazából miről is beszéltek a tanácsban, arról, hogy az Európai Parlamentben nem volt kompromisszum. Másodszorban az Európai Uniónak vezető szerepe van, korlátlan vezető szerepe van a klímavédelem területén, állította ön. Ez annyira nem érthető nekem. Japán célja 25 százalék, Brazília 36-ról 39-re szeretné a kibocsátás csökkentés százalékát emelni. Ez több, mint amit elvártunk volna a feltörekvő országoktól. Azonban eh, ilyen számoknál óvatosnak is kell lennünk, hiszen elképzelhető, hogy eh, mégsem vagyunk annyira ambiciózusak, mint amennyire szeretnénk. Azonban előre kell tekintenünk. Szólt az energiahatékonyságról, ez közvetlenül összefügg a klíma célokkal. Mit tervez konkrétan a lengyel elnökség? Öttinger biztos azt mondta, hogy az energiahatékonyságnál nagyon szép, ünnepi szónoklatokat hallunk, azonban konkrétan nem történik semmi. Szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrétumokat tud mondani, mit tervez a lengyel elnökség. A klíma célok és az energiahatékonysági összefüggés témájában támogatom, amit mondott, hiszen az energiahatékonyságot másról kell megoldani, mint a kibocsátás csökkentés. Tehát például a épület hatékonyságban. És itt a fáradozásokat meg kell osztanunk. Tehát itt a fáradozások megosztása nem zajlik eddig túlságosan nagy sebességgel. Az utolsó kérdésem ebben az összefüggésben Olajos Péter, aki Magyarországot képviseli a tanácsban, bemutatott egy tanulmányt az a megerősített klímavédelem hatásáról, amelyet Magyarországra számított ki. Ismeri ezt a tanulmányt, és lát összefüggés Magyarország és Lengyelország között? Köszönöm. Pár kérdést összegyűjtünk, mielőtt válaszol a miniszter. Nem a tanács hivatalosan kritizálta a parlamentet. Az informális környezetvédelmi miniszteri ülésen voltak olyan felszólalak, akik azon csodálkoztak, hogy nem fogadtunk el állásfoglalást a klímavédelemről. Tehát nem a tanács kritizált hivatalosan az ülésén, hanem az informális ülésen többször az elnökhöz fordultak, hogy mi is a helyzet. Rovana Plump a következő. Jó. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a lengyel soros elnököt, a környezetvédelmi minisztert, és sok sikert kívánok neki. Egy kicsit eh, a 16. a 6. Eh, környezetvédelmi cselekvési tervről szeretnék beszélni, amely az európai környezetvédelmi célokat összhangba hozza a versenyképességgel, fenntartató fejlődéssel, foglalkoztatással. Ön is tudja, hogy a közösség eh, stratégiájának környezetvédelmi részét tartalmazza. Tudom, hogy fontos szerepet játszik majd a tanácsban, ami az elkövetkezendő környezetvédelmi cselekvési program kidolgozásánál, amely akkor lesz aktuális, ha a jelenlegi véget ér. Mit tervez, hogy a hatodik környezetvédelmi cselekvési tervet kiértékelje? Köszönöm szépen, ez aztán egy nagy kérdés volt. Colin the Price. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a mai napon. Köszönöm a javaslatait. Köszönöm szépen, hogy javasolta, hogy ellátja a közvetítő szerepét. Eléggé aggályos időszakot élünk, aggódunk, hogy egy fluktuáló politikai akaratot látunk, és az a leadership, amiről ön beszélt az éghajlat kérdésében, az egyelőre még nem egy realitás, és Peter Líze véleményét osztom ebben a témában. Ön az elkövetkezendő lengyel elnökség hat hónapjában hogyan tud majd tovább lépni, haladni, hogyan tudja majd ezt a politikai akaratot a gyakorlatba ültetni az a, a dokumentumokban. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ez a kérdés, kiváltképpen az energetikai kérdésben. Aztán az ö, génkezelt organizmusok tekintetében ön tudja nagyon jól, hogy néhány napja plenáris ülésen Parlament elfogadott egy jelentést, amit én magam dolgoztam ki, most feldobtuk a labdát. Ön mit szeretne tenni ebben a témában? annak érdekében, hogy Barroso elnök úr és a bizottság tovább tudjon lépni. Nagyon sokan érdeklődünk a téma iránt itt ebben a teremben, Harmadik és utolsó kérdésem, a Rio Plus 20 előkészítése volt egy bevezet, a bevezetőben volt szó erről. Ön úgy gondolja, hogy Európa túl fog tudni lépni a jó szándék és a szép szavakon, és e valamit fog tudni csinálni, valami pontosat, valami konkrétat, tehát nem csak szép szavakban marad, hanem konkrét javaslatokkal is tud majd tenni Európa. Köszönöm szépen! Egy percet még kaptak is. Köszönöm szépen ezt az egy plusz percet, amit Miroslav Kloszki kap meg. Köszönöm szépen, elnök úr, professzor úr, miniszter úr. Én is üdvözlöm Önt a Környezetvédelmi Bizottságunkban. Szeretnék feltenni egy kérdést, és pedig egy nagyon aktuális témakörre. Már körülbelül két éve annak, hogy az Európai Unió meghatározta azt a célt, hogy önálló legyen az energia Nem csak Európa, hanem Lengyelország és Csehország is nagymértékben függ az orosz földgáztól. Ez pedig egy jelentős probléma. Vannak megoldás kezdeményezések, azonban ezek nem feltétlenül környezetbarátak. Az olajpala felhasználása és az olajpalából származó gáz is problematikus a környezetvédelem tekintetében. Mi a véleménye az energia önállóság témájáról, illetve milyen összefüggés lát az energia, függetlenség és a környezetvédelem között? Lenne még egy kérdésem, mit gondol az atomenergiáról, illetve az atomenergia Európában történő felhasználásáról, illetve hogyan látja a német döntést, hogy bezárják az atomerőműveket. Köszönöm, Satu Hassi. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött a bizottságunkba az eszmecserére. Mi is sok sikert kívánunk a lengyel elnökséghez, de Őszintén szólva el kell mondanom, hogy a kezdet nem volt túl bátorító. Miniszter úr azt mondta, hogy szeretné továbbvinni Európa vezető szerepét a klímapolitikában. De hogy a kollégáim már említették, Líze úr és Löpázs asszony is, Lengyelország szerepe a tanácsban az elmúlt hetekben nem volt túlságosan pozitív ebben a tekintetben. Nem túl bátorító hallani az ön érveit sem, a szerves nyersanyagokon nyugvó ipar támogatása mellett. A társadalmak működő képessége valószínűleg veszélybe kerül, amennyiben eh, két fokkal növekszik a globális hőmérséklet. A kankúni célkitűzések nem elégségesek. Tudnunk kell, hogy a széndiokszid kibocsátás kankúni csökkentése nem elégséges nem az Európai Unió szerepe az, hogy a világnak példa legyen, abban a tekintetben, hogy eléri a kötelezettségek célkitűzését. Hogyan szándékozik ön két Celsius fok alatt tartani a hőmérséklet emelkedést? És gondolja, hogy a szerves anyagokon nyugvó ipar fenntartása fontosabb, mint a gyermekek és az unokák egészsége? Köszönöm. Köszönöm, Szatu. Öt frakciótól hallott felszólókat, hogyha az első kört most megválaszolja, még tíz további tagunk kért szót, tehát ha lehet, ne legyen hosszú a válasz. megpróbálok nagyon összefogott lenni. Nos, elsősorban eh, szeretnék arra a kérdésre válaszolni, hogy eh, a 25%-ot hogyan látom. Kedves képviselők, a kérdés itt igazából eh, nem csak engem érint, de szívesen válaszolok. Van egy ismert érvelés, és van egy elkötelezettség, és garantálom Hassi asszonynak, hogy a lobby érdekekkel szemben meg kell védenünk saját célkitűzéseinket. Hogyha most erről szólunk, akkor az a véleményem, hogy ez az energia lobby, a lengyel bánya lobby nem volt túlságosan erős az elmúlt időkben Lengyelországban. Létezik egy olyan nézet, hogy nincs más módszer, mint hogy meg kell szabadulnunk a széntől, a szén alapú energiától és számos ilyen jellegű nyilatkozatokat hallunk. A véleményem az, hogy lehetséges a tiszta szén technológiával is garantálni a bányák felmaradását, és ez nem terheli a környezetet. Ez a taktika talán még nagyobb kibocsátás csökkentéseket érhet el. 40 százalékos. A tanácsban vétójogkal éltünk, amikor a 25%-ról van szó. Nincsenek pontos ismereteink, vannak kalkulációk, vannak számítások, hogy milyen kihatásai lennének a kibocsátás csökkentésre. A bizottság bemutatott bizonyos számításokat, és júniusban új elemzéseket kapunk. A bizottság pedig minden országra kiszámít, ki akarta számítani a kihatásokat. Nem történt ez meg. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a Kopenhágai konferencián az állam és kormányfők megállapodtak abban, hogy bizonyos körülmények között meg lehet állapodni bizonyos célokban. Ezt támogatjuk. És igen tisztelt Hassi asszony, igen tisztelt Líze úr, úgy gondolom, hogy ha jól kalkulálunk, akkor a lengyel gazdaság képes a 20%-os vagy a 25%-os célkitűzés megvalósítani, és a költségek is viselhetőek. 0,7, illetve 1 ot képviselnek a GDP-ből. Készek vagyunk ezeket a költségeket eh, kifizetni. És a független eh, megfigyelők pessimistábbak voltak. Itt olyanokat hallottunk, hogy például a Világbank azt mondta, hogy 1,8, illetve 2 százaléka a GDP-nek a kibocsátás csökkentés csak mértéke. Meg kellene kérdezni a többi országtól, hogy hogyan kalkulálják a költségeket. Mielőtt nem tudjuk, hogy milyen kihatásai vannak a kibocsátás csökkentésnek, addig nem tudunk konkrétabban nyilatkozni. És elképzelhető, hogy egy sokkal rosszabb helyzetet érünk el az európai gazdaság számára. Itt nem csak a szénlobbi érdekeit látjuk, itt óriási társadalmi, illetve szociális költségek is vannak. A munkanélkülieknek is kell segélyt fizetni. Tehát itt nem csak a szél, szénipar érdekeiről van szó. Ezen kívül az energia hatékonyság kérdésében azt mondom, hogy az összes vizsgálatból az derül ki, hogy energiahatékonyság irányába kellene Európának elindulnia. A tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon jó példákat is látunk már és Lengyelország például a többi országnak is példát mutathat ebben a tekintetben. Mindenek előtt hangsúlyoznám, hogy a természet védelemre is már óriási összegeket költünk. Olyan pénzeket, amelyekkel hatásokat is értünk el. Fontos az, hogy hatékony energiába fektessünk be, de ez a kisvállalatoknak és a középvállalatoknak is fontos. Ezeket a pénzeket egyéni energiafelhasználóknak adjuk, és például társfinanszírozzuk a nap elemeket, az intelligens hálózatokkal foglalkozó projekteket, és Szerintem ezzel költségeket is megtakaríthatunk, olyan költségeket, amelyek a pazarlásból erednek. Számos egyéb vállalat van, amelyek például hőszigetelik az épületeket. A megfelelően hőszigetelt épületek eh, mindenképpen támogatandók, és eh, erre is eszközöket szánunk a hatodik környezetvédelmi cselekvési terv, és Lengyelország szerepe ebben. Nekünk egy közös európai álláspontot kell kialakítanunk a hatodik természetvédelmi cselekvési tervben. A nem hivatalos, az informális miniszterülésen nagyon kritikus hangokat hallottunk ebben a tekintetben. Konkrét példákról beszéltünk, hogy miért nem sikerült célokat elérnünk. De az Európai Parlamentben sincs egységes álláspont. És nagyon nehéz 27 miniszter csapatában egységet teremteni. Mindenki tudja, hogy a hetedik cselekvési tervnek nagyon fontos jelentősége lesz, de szükséges kiértékelni a hatodik cselekvési program eredményeit. Természetesen további forrásokat kell biztosítani olyan célokra, amelyeket nem sikerült eddig elérni. Ez lesz a szerepünk. A hetes programot, tehát például a dánok sem hagyták jóva. Most átérek a dörbeni közös álláspontra. Az asszisztensnőm éppen most mondta, hogy nagyon fontos ez a dolog, és az asszisztensnőm azt mondta, hogy ez most nem ment át, akkor angolul mondom. Európai Parlament tagjai meglátogatják a többi parlamentet is, és meg kell győzni a többi parlament képviselőit is, hogy a céljaink, ambícióink arra céloznak, hogy legyen egy globálisan kötelező megalapít, megállapodás. Nagyon sokat tudnak segíteni a különféle országok parlamentjeinek. Hát főleg azoknak, ahol a legnagyobb a kibocsátás. Hiszen Európában egy kicsit egyedül érezzük magunkat, különféle okokból. Minden ország, Kína, az Egyesült Államok, Japán, más és más érvekkel él, hogy miért nem tudnak a mi céljainkhoz csatlakozni. Hogy miért sántítanak mögöttünk. Tehát nagy szerepe van Európának ebben. Most, ha most áttérhetek ismét a lengyelre. Ami pedig a génmódosított növényekre vonatkozik. Én szeretem a természetet, a környezetet, és mindig örülök, hogyha ebben a tekintetben a véleményeket sikerül kompromisszummá gyúrnom. Tudom, hogy nagyon különböző álláspontok vannak ebben a tekintetben, de hogyha sikerül kidolgoznunk egy közös álláspontot, az nagyon hasznos lesz, de nem szeretnék itt rejtvényekben beszélni. Környezetvédelmi miniszterként azon fáradoztam, hogy olyan legyen a jogi helyzet, hogy mindenek előtt kísérleteznünk kell. Tudósként eh, hiszek a kísérletezésben, tanulnunk kell. Másodszorban, ami a géntechnológiailag módosított termékek importjára vonatkozik, tehát az ilyen élelmiszer nagyobb mennyiségeire, én ellenzem a GMO használatát a környezetben. Azonban az európai előírásokat be kell tartanunk. Éppen ezért megpróbáltuk a saját jogunkat úgy formálni, hogy Lengyelország egy négyzetméterére se kerüljön GMO. Amennyiben sikerül ezt a jelenlegi törvénytervezetet elfogadni, akkor Lengyelországban legalábbis sokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Rio plusz 20, Európa többet fog adni magából, mint szavakat. Köszönöm Löpázs asszony, hogy feltette ezt a kérdést. Hiszen én is kételkedem. Hogyha most nem vagyunk készek arra, hogy mentálisan is elbúcsúzunk attól, hogy minden évben új mobiltelefon kell rendre új autó kell, új modellek kellenek, új fogyasztási javak kellenek állandóan, akkor baj lesz. Az első dolog, amit meg kell oldanunk, az a gondolkodás átállítása. A gondolkodásunkat kell megváltoztatni, ez a legfontosabb, és ezen kell fáradoznunk. To tylko i wyłącznie frazeologia. Úgy gondolom, hogy többet kell tennünk, mint szónoklatokat tartani. Konkrét lépéseket kell tennünk, így van. De nagyon fontos az, hogy be is tartsunk mindent, hogy mindennapi gyakorlattá váljon a nem pazarló életmód. Nézzük csak most az olajpalát és az olaj és a palagázt. Ószki úr kérdezett erre rá. Hölgyeim és uraim, minden energia szakértő azt mondaná, hogy létezik egy olyan rendszer, amelyet rendszerenergiának hívunk. Tehát meg kell nézni, hogy a hatékonyság mekkora. A napelemeknél, a szélkerekeknél, és egy bizonyos alapenergia rendszert biztosítani kell. Hiszen nem mindig fúj a szél, és nem mindig süt a nap. Pillanatnyilag négy forrásunk van, amelyre támaszkodhatunk. Az egyik a szén. Természetesen védenünk kell a klímát. És éppen ezért már nem is beszélünk az európai szalonokban a szénről. A másik az atomenergia. Itt Fukushima után az atomenergia nem igazán opció. A hagyományos gázforrások, a következő, energiatámasz, ez azt jelenti, hogy orosz gázt kell importálunk, és függünk az oroszoktól. Lengyelországban nem akarunk függeni. És Lengyelországban és Európában mindenki meg van győződve arról, hogy nem akarunk függőek lenni. Hogyha nem tudjuk a palagázt, az olajpalagázt megfelelő módon felhasználni, akkor gyertyánál akarunk este könyvet olvasni? Ez a négy energiaforrás létezik. Mindegyiknek megvannak a hátrányai. Van széndiokszid kibocsátás, és így tovább. De mindegyik energiaforrásnak megvannak az előnyei is. És most azokkal a pontokkal kell foglalkoznunk, amelyek nem környezet ellenesek. Most nem fog előadást tartani a különféle energiahordozók előnyeiről és hátrányairól. De van egy ideális megoldás is. Ez az energia mix. Minden országnak más és más energia mixre van szüksége. És ez lehetővé teszi a olcsó és versenyképes energiát. Nagyon szigorú szabályok, előírások vannak hogy milyen befektetéseket, milyen infrastruktúrába lehet tenni. Köszönöm figyelmüket. Ja. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a mondjuk romantikus lámpafényben, ö, gyertyafényben könyvet olvasni, de nem túl praktikus. Reméljük, hogy a következő tíz évben a négy másik forrás, a biomassa, a hullámenergia, nap, szél, további tárolók építésével majd energiát szolgálhat. Tíz kollega kért szót, maximum két percben meg is tudjuk oldani. Kárhányz Florenc professzor úr, tanácselnök úr, szeretnék gratulálni önnek. 25 tanácselnököt hallottam már, és ön a highlightok, az itt megélt fénypontok közé tartozik, úgyhogy ehhez gratulálok, és ehhez ezért van ilyen bátor kérdésem is. Mi a menetrendjük Cancunra vonatkozóan? Nem, bocsánat, Darem, a Cancun az már itt persze, itt lebeg még előttem, tehát eh, Darbára vonatkozóan a miniszterek tanácsbeli kollégájuknak eh, mit tanácsol, és mit ajánl az mi szakbizottságunknak is. Hiszen, ahogy hallottuk, egy hangon akarunk beszélni. Ez tehát a kérdésem. A másik pedig, én vagyok az a gonosz eh, az elektrohulladékkal. Én is örököltem anyámtól egy mosógépet. Ez volt a legnagyobb rabló ami nálunk a gazdaságban volt, úgyhogy van erről még mit beszélni. Persze szívesen felkérném önt, a munkatársa 8 órakor volt már velem reggelizni, úgyhogy ezt ajánlom, hogy erről is beszéljenek. Mit tud ajánlani, hogy a parlament zártan hogyan tud kiállni? Mi az álláspontjuk más tagállamokkal együtt? ugye nem mindegyik ért egyet. Tehát mi a, mi a lehetőség arra, hogy egységesüljenek? Köszönjük szépen, Karl-Heinz Frollens egyszer végre betartotta a határidőket, és ez igazán jó. Kriton Azinis. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is üdvözlöm, miniszter úr. Nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen egyértelműen Európa párti kormányzat kapott elnökséget a sorban. Közös problémáink vannak, és csatlakozom az éghajlatváltozással kapcsolatos hangokhoz. Először is azokkal az országokkal kellene versenyezni, akik eh, a problémák megoldása előtt még önmagukat sem tudják eh, eltáplálni. Kínára gondolok. Még mindig felhasználják Európát, illetve, bocsánat, Európa még mindig felhasznál olyan dolgokat, amelyeket a bezárásaitől gyárakból vásárolunk. Kína versenye fenyegető ma valóban, de felmerül az a kérdés, hogy ki versenzik majd eh, a zöld Kínával a jövőben, hogyha mi most veszítünk ebben a harcban a három trillió eurós zöld technológia költésben a kínaiak teljes sebességgel ráállnak, és olyan nem tudunk egyetérteni Kínával, nem tudunk megállapodni egy közös jogalapon az változására azért ők mégis csinálják a dolgokat. Ha mi nem tudjuk tenni a dolgunkat, akkor veszítünk a versenyképességünkből, a fejlődésből elvesznek a munkahelyek. Értem, hogy kiemeli azt, hogy hogyan kell csökkenni a fogyasztást, és ezzel teljesen egyetértek. De pontosan ezek azok a célok, a, a redukciós célok, amelyek biztosítják a, a fogyasztást. Úgyhogy egyet kell, hogy értsek Florenc úr kérdésével is. Mi a tervük arra vonatkozóan, hogyan lehet ezeket a csökkentéseket a fogyasztásban elérni, a, a, és hogyan próbálják az év végéig mindezt megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm, Geprandi úr. Köszönöm szépen, és köszönöm Kasevski miniszter úrnak is azt, hogy itt van, hogy eljött. Én is csatlakozom kollégáimhoz, akik kritikusak az éghajlatváltozással kapcsolatos álláspontjukhoz, és attól tartok, hogy nem csak, hogy a morális vezetésünket tudjuk elveszíteni ezzel a, az vitában, hanem gazdaságilag is a vesztesek között leszünk, hogyha nem sikerül hamarosan behoznunk a lemaradást. Néhány év múlva már a Kínától, Japánból kell, hogy vásároljuk majd a technológiát, amelyek előrébb állnak, mint az EU. A forráshatékonyság előadójaként csábító lenne persze, hogyha ezt a kérdést megtárgyalnánk, de sokkal jobb lenne, hogyha meg lenne az Európai Bizottság úti terve is. A kérdésem máshoz kapcsolatos, máshoz kapcsolódik a biodiverzitáshoz. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok túlzottan optimista azzal kapcsolatban, hogy a tanács hogyan bánik ezzel. A tavaly Nagoyában viszonylag jó célkitűzéseink voltak, de most a legutolsó környezeti tanács ülésen nagyon sok tagállam vonakodott arról, hogy tárgyaljon a célokról. Tudom, hiszen Hollandia is olyan célokról beszélt, amelyek megengedhetők, stb. stb. Persze, legyenek megengedhetők, de hát ez egy teljesen más szubjektív politikai dolog. Az az ország, amely 60 százaléka, tehát 60 százalékkal csökkenti a természeti kiadásait, az mondjuk nem rendelkezik túl sok pénzzel, a megengedhetőség az még nagyon messze van. Éghajlatváltozási költségekről beszélt, amelyek majd sokkal nagyobbak lesznek a későbbiekben, hogyha most nem teszünk semmit. A biodiverzitás úgy gondolom még fontosabb kérdés. A kérdésem tehát az, hogy mit akarnak tenni annak érdekében, hogy a tanácsot rávegyék ne csak, hogy elfogadják a célokat, hanem hogy el is érjék azokat és ne ugyanazokat a hibákat kövessék el, mint tavaly. Köszönöm szépen. Köszönöm. Borislav Szanik. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem e, poruszyć wrócić do kwestii, którą pan mi... Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd térjek vissza egy olyan kérdésre, amelyet már a miniszter úr is érintett, a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos. Ez is, ez gyakran magánterületre terjed ki. A tulajdonosok gyakran a területeken nem igazán nyitottak az ilyen finanszírozási lehetőségre. Éppen azért meg kell tegyünk mindent azért, hogy a természeti területek megtartására vonatkozó források megmaradjanak. Természetesen tanács és a bizottság szempontjából is fontos, hogy a forrásokat felemeljék. Ezt mindenképp el akartam mondani. Köszönöm, Matthias Króte. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm a mai bevezetőjét. Nagyon figyeltem, amit a szociális költségekkel kapcsolatban is mondott az energia és az éghajlatpolitikánál is. Ha jól értem, akkor mellettünk áll és a jövőben is, hogyha mi meg akarjuk húzni, vagy szorítani a, a derék akkor és a szociális hatástanulmányt kérjük, a társadalmi hatástanulmányt, akkor mellettünk áll -e, Darbennel kapcsolatban is. A kérdésem az Európai Külügyi Szolgálatra is vonatkozik. Nagyon sok új kollégát eh, állítottak oda be alkalmazottként, de vajon eh, nem kellene sokkal több éghajlati diplomáciát is eh, folytatnia, fontosan azért, hogy utólag eredménnyel juthassunk haza. Több szinten aktívnak kellene lenni, úgy gondolom, hogy a partnereinkkel a világ minden szintjén eh, valamire jussunk. Nem poszt, utólagos kiotó, hanem mégiscsak egy realitásnak tekinthető eredménnyel. Klímapolitika összességében is Európában néha az az érzésem, hogy hiányoznak az eszközök és az elemzési lehetőségek is. Például, ha a vállalatok valóban a CO2 lábnyomatot, lenyomatot akarják a termékeknél fel, kideríteni, akkor arra még nincsenek eszközeik. Támogat-e minket abban, hogy a, a bizottság egy olyan javaslatot állítson össze, amelyel a jövőben általánosságban is tudunk az elemzések alapján dönteni. Egy, az, hogyha elemezzük azt, hogy mi van egy termékben, mennyi CO2 kibocsátása van ennek, ez lehet export, sláger is kvázi, hogyha ebben a területen európaiként elő, elő vagyunk, élen járunk. Arra kérem önöket, hogy a hogy a, az éghajlatpolitikai ambíciójukkal még egy lépést tegyenek előre. Köszönöm. Talán elmondhatom azt, hogy a külügyminiszter a hétfői megbeülésen, a miniszterek a hétfői ülésen az éghajlatváltozást fogják eh, napi rendre tűnni, és a minisztereknek ott is lesz nyilvánvalóan némi szava ebben. Eh, Rita Manner. Kiitoksia puheenjohtajamaan ministerille er-, erinomaisesta alustuksesta ja myös omalta osalta. Köszönöm szépen, elnök úr eh, és miniszter úr. Köszönöm ezt az igen kiváló kezdést, és minden jót kívánok az elnökségük eh, hat hónapjára. Az én kérdésem a hajók kibocsátásával kapcsolatos. A kén kibocsátás és a kén kibocsátás irányelv. A az IMO határozata értelmében csökkenteni kell a hajók széndiokszid kibocsátását. Ez természetesen nagyon fontos dolog, ezt üdvözölnünk kell, de van számos egyéb kihívás is. A tengeri szállítás jövőjével kapcsolatban. Az IMO egyik határozata az, hogy pontosan különböző régiókat különböző formában érint. Biztos vagyok abban, hogy a miniszter úr ennek tudatában van. 2015-re a széndiokszid kibocsátást bizonyos területeken 1%-kal, vagy 0,1%-kal kell máshogy csökkenteni, míg más régiók 2025-ig kaptak kedvezményt, hogy 0,5%-ra menjenek le. A cél pedig az kellene, hogy legyen, hogy ugyanazon célszámok legyenek a világ minden pontján hatályban. Szeretném ezért megkérdezni a miniszter urat, hogy az elnökség hogyan vélekedik az irányelvről, és mennyire aktívan kívánnak ebben lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez a balti térség témája. Ezzel kapcsolatban valóban döntöttünk, és a hajózás is közkötik ezekkel a magas célszámokkal. Vittorio Prodi. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy itt van közünkben. Nagyon fontos ez, különös tekintettel Dörbenre, amely valóban egy reménytelen helyzetben van. Számítunk tehát az ön tárgyalási képességeire. Én viszont ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az, hogy törbenbe úgy menjünk, hogy legyen egy válaszunk beállítás, tehát megfelelő, megosztott felelősséggel. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, mert eddig hiányzott egy olyan javaslat, amelyik a klimatikus igazságosságra alapozik. Én szeretném kérni őt, hogy támogassa ezt a témát, mert úgy vélem ez az egyetlen lehetősége annak, hogy Kyoto folytatódjék. Majd később beszélhetünk erről részletesebben, hogyha ön akar. One person, one emission allowance, ez azt jelenti, hogy egy ember egy ingyenes kibocsátási jog. Ez lenne a válaszom a Báli nyilatkozatra. Úgy vélem, hogy figyelembe kell venni a másik kérdést is, a roadmap, a szénmentes Európára 2050-ig. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk tenni, hogyha magunktól tovább tudjuk folytatni a munkát, akkor ez megváltoztatja Kiotot. Úgy vélem, hogy akkor el lehet mondani azt, hogy mi folytassuk a magunk útját, és ezáltal teljesen megváltoztathatjuk az álláspontunkat, és azt mondani, hogy ha többiek nincsenek benne, nem követnek minket, mi egy B tervet veszünk elő, és egy saját szén adót fogunk bevezetni, és kompenzálást kérünk a határoknál. Ezt a kérdést sok embernek tettem föl, és senkitől nem kaptam választ, remélem öntől megkapom a miniszter a Milánói Egyetemen is professzor volt, ezért ért olaszul François Grostet. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon gyorsan fogok beszélni. Ön az előbb azt említette, hogy fontos a szén azért, hogy energiafüggetlenséget biztosítsunk magunknak. Igaz, hogy a szénhez, a szén felhasználása nem egy jó dolog az éghajlatváltozás elleni harcban, de szükségünk van a széndiokszid befogására, és ezáltal ezt a problémát meg tudjuk oldani a, a szén, illetve a gáz felhasználása problémája. Megvannak ezek a technológiák, léteznek, tudjuk, hogy ezek működhetnek, ugyanakkor rá kell lépni a gázpedára, és megtalálni a megfelelő finanszírozásokat, és megkérni Európát, hogy vállaljon kötelezettséget itt a finanszírozásban. Ön úgy gondolja, hogy tudja támogatni ezt politikai erejével annak érdekében, hogy a finanszírozásokat, a támogatásokat alkalmazni tudjuk, a finanszírozások révén a technológiákat alkalmazni tudjuk az Európai Unióban, mert tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik ebben dolgoznak. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés, Michel Hevazi. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr és köszönöm, hogy megválaszolja a kérdéseket. 15 napja jártam Lengyelországban, pontosan azért, hogy értékeljük az energetikai ö, stratégiára. A palagáz iránt érdeklődtünk, ön tudja nagyon jól, hogy a palagáz nagyon fontos Lengyelországban, és nagyon sok ö, olyan munka zajlik annak érdekében, hogy ezt hatékonyan tudják feldolgozni, illetve, hogy ellenőrizzék a vízkészleteket a talaj alatt. Egyelőre nem is a felhasználásáról beszélünk a palagázról, hanem a kiaknázásáról. Hogyan tudja ön, hogyan tudják önök garantálni azt, hogy ennek a kitermelése nem fogja tönkretenni a talajt, illetve az abban rejlő vízkészleteket? Nos, hogyan fogja ön erősíteni a talajvizeket védő direktívákat úgy, hogy növeli a palagáz kiaknázását. Reagálni szeretnék a lengyel kollégának. Önök természetesen nem akarnak függeni az orosz gázszállítástól, ugyanakkor a palagáznál az Egyesült Államoktól fognak függni, mivel hogy övék a szabadalmak. Franciaország a E, Franciaország és Svédország ezeket a technológiákat nem akarják alkalmazni, mm, és önök most ezeket a technológiákat alkalmazni akarják, pedig bizonyított tény, hogy ezek a környezetet e, károsítják. Lengyelországban nem láttam se ö, szélerőművet, se nap kollektorokat, csak biomasszát láttam, egy nagyon nagy biomassa erőmű van. Én úgy gondolom, hogy ha ön, ahogy mondta, a mixről beszélt, valóban energiamixet kell alkalmazni, de akkor már mindenféle energiát kell alkalmazni, megújuló energiákat elsősorban. Köszönöm szépen. Adam Gérek van még a listán, parancsolj. Üdvözlöm én is a minisztert, a professzort. A lengyel soros elnökség nagyon jó alkalom, hogy a mi hangunkat, a tudósok hangját is jobban meghallják, hiszen nagyon fontos témákról lesz majd eszmecser az Európai Unióban. Most végezetül el lehet mondani, hogy szembe kell szállnunk azzal a dogmával, hogy a szén mindenképpen káros a környezetre. Nagyon sokan feltételezik ezt, azonban tudományosan nem igazolt ez a dolog. Nagyon sok vizsgálat van, amely azt igazolja, hogy lehet olyan széntechnológiát alkalmazni, amely nem káros. És nagyon sok olyan tényező van, amely a szént igazolja. Tehát itt tudományos hipotézisekről van eddig szó. De ez a dogma létezik, hogy a szén káros. És ez pedig az eh, Európai Unió energiaiparára is nagyon rossz kihatással van. Elmondhatnám ugyanazt, eh, ami a kommunista kiáltványban van, hogy eh, szellemi járja Európát, a szén ellenesség szelleme. Európának létre kell hoznia egy európai klímavédelmi panelt. Ez nagyon lényeges lenne, mert Dörbenben is egységes hangon kell szólnunk, fel kell készülnünk Brazíliára, védenünk kell a klímát, miniszter úr. De mindenekelőtt az embereket kell védeni. Sok sikert kívánok! Igen. Elég sok véleményt hallottunk. Itt a szakbizottságunkban a tudós a tudóshoz, megpróbál válaszolni. 15 percünk van rá, és utána vége. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te pytania. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kérdéseket. Mindenek előtt eh, szeretném megköszönni a fáradozásaikat. Én Lengyelországban eh, én is eh, segítettem felépíteni a energia ellátás rendszerét, és segítettem a hulladék rendszer kidolgozásában is. Az az irányelv, amelyet említett, itt a régi használt készülékek tekintetében a legjobb az lenne, hogyha megpróbálnánk javítható készülékeket gyártani. Most egy másik téma. Agenda, illetve útiterv Dörben számára. Az európai fáradozások arra irányulnak, hogy ne veszítsük el vezető szerepünket a klímavédelemben. Ha a kínaiak azt teszik, amit ígérnek, akkor elveszítjük vezető szerepünket. Nem a klímát mentjük meg, de hogyha kinek nem tartják be azt, amit ígérnek, akkor közülünk senki sem fogja megmenteni a bolygónkat. Hogyha a kínaiak megismétlik Japán fejlődését, ami viszont logikus, és joguk is van hozzá, akkor itt nem 400 pontról beszélünk, hanem 1500-ról, és ezt igazából a bolygónk nem bírná már ki. Hildegard biztosan megállapodtunk, hogy beszélünk a kínaiakkal. Az egyik legutolsó megbeszélésünkön szóltunk egy öt éves tervről. Ez nem igazán meglepő. Igen, business as usual, de mutassátok meg a konkrét tervet. Igazából, hogyha mindenki csak azt teszi, amit eddig, akkor nem változik meg semmi, hiszen Kínában a szén alapú energia még mindig nagyon jelentős szerepet játszik. Ez pedig a következő öt éves tervre is kihatással lesz. Ha a kínaiaknak eh, hihetünk, akkor kiindulhatunk abból, hogy eh, a nemzeti jövedelem lecsökken. 5%-kal lecsökken a kínai növekedés üteme, és ez eh, a nemzeti jövedelem csökkenése azzal jár, hogy a kibocsátások is csökkennek, de máshogy nem tudjuk a kibocsátásokat csökkenteni. Elképzelhető, hogy ha a kínaiak betartják a szavukat, akkor elveszítjük vezető szerepünket. Azonban a többiekről is szó van, nem csak a kínaiakról és az európaiakról. Ténylegesen foglalkoznunk kell ezzel a dologgal, hogy megvalósítsuk a meglévő előírások tartalmát. Európának szüksége van a vezető szerepre. Hogy hogyan néz majd ki az úti tervünk Dörbenben, nekünk kell először kialakítanunk egy egységes álláspontot az ENVI tanácsülésen a 27 miniszter részvételével. Akarunk-e még egy kiotói szakaszt? Ezt akarják a többiek, a kínaiak, azt mondják, hogy ők igenis akarnak ilyesmit. A Európai Unió 27 tagállam, és a kínek azt mondják, hogy fáradoznak ezen. Az amerikaiak azt mondják, hogy nélkülünk. Mi ebből kimaradunk hogyha ez a helyzet, akkor a mi szerepünket úgy kell látni, hogy alapvető szerepet játszunk. De először egymás között kell megállapodnunk abban, hogy mit szeretnénk. Szopotban szóltunk a témáról. A alap vélemény az, hogy amennyiben egyedül kell haladnunk, amennyiben mi egyedül fizetünk, akkor nem korrekt, hogy kiotói kötelezettségeket vállalunk. De mindenkinek megvannak a saját aggájai, abban a tekintetben, hogy túl kevés történik a klímavédelem területén. És hogyha a kínaiak lesznek vezetők, vagy esetleg mondjuk a brazilok, akkor lemaradunk. Éppen ezért ne, mindent meg kell tennünk, hogy mi vegyük át a vezető, mi tartsuk meg a vezető szerepet. Azonban egyedül ezt nem tesszük meg, és ez ingyen sem működik. Az elkövetkezendő időszakban tehát fáradozásainkat meg kell kettőzni. Ez volt válaszom Arsenis úrnak. Hogy hogyan gondolkozunk. Mindenképpen hatékonyan kell fellépnünk. Azonban látványosnak is. Akkor most áttérek a biodiverzitásra. Gerbrandi úr szólt erről. Én hiszek az ökoszisztéma értékeiben. Meg vagyok győződve róla, hogy ez egy olyan dolog, amit nem tudtunk behelyezni a hatodik cselekvési programba. Hogyha a biodiverzitásra gondolunk, akkor meg kell az emberek hozzáállását változtatni. Hiszen az ökoszisztéma azt jelenti, hogy az egészséges ökoszisztéma révén milliókat, sok millió eurót kereshetünk. A pénzügyminiszterek általában nagyon szkeptikusak, amennyiben a környezetvédelmi célokra kell pénzt költeni. Őket is meg kell győzni. Olvastam egy cikket, egy 2009-es cikket, amely arról szólt, hogy eh, hány milliárd dollárt hozna nekünk az ökoszisztéma, az egészséges környezet. Tudósként természetesen ezeket az adatokat megvizsgáltam. Hiszen annyira nem bízom az ilyen adatokba. Ellenőriztem az adatokat, és igazuk volt. Észrevettem, hogy ez volt, illetve ez a legfontosabb feladatunk. Meg kell néznünk, hogy mennyit nyerünk, és mennyit veszítünk, hogyha az ökoszisztéma tönkre megy. Akkor azonnal lesz pénz az ökoszisztéma védelmére. Gazdaságként is el kell viselnünk ezeket a veszteségeket. Ki kell derítenünk, hogy mennyibe kerül a tiszta víz. Egy nagyon érdekes feladat. Brit kutatók kiderítették, hogy eh, hány milliárdot lehetne megtakarítani Hogyha például a kis folyók védelmével lekedne, meg lehetne akadályozni a nagy árvizet. Szonyik úr, természetesen a mezőgazdaság lehet ellenségünk is, azonban barátunk is. És a pénzügyi tervben pedig meg kell néznünk az összefüggéseket. A közvetlen kifizetéseknél a Natura 2000-et is figyelembe kell vennünk, azonban még plusz forrásokat is eljutathatunk a gazdákhoz, amennyiben bizonyos környezetvédelmi szabályokat betartanak. Hiszen az érintett gazdák Natura 2000-es területeken foglalkoznak mezőgazdasággal. Néhányan úgy gondolják, hogy micsoda szerencsétlenség, hogy Natura 2000-es területen kell gazdálkodni. Igazából az én nyaralóm is egy ilyen területen van, és nagyon örülök neki, hogy senki se építkezik az orrom elé, hogy védettek a mezők. Minden reggel örülök, hogyha ott lehetek, sajnos ez nem fordul elő túl gyakran. Úgy gondolom, hogyha ezeket a dolgokat igazából becsüljük, hogyha a gazdák jó ösztönzést kapnak, akkor nem lesznek az ellenségeink, hanem támogatnak minket. Akkor a saját természetükkel foglalkoznak majd. És a körbevevő zöld világgal. Köszönöm Róta úr kérdését. Itt a környezetvédelmi hatástanulmányok kérdéskörében. Azt tanítom a hallgatóimnak, hogy hogyan menthetjünk meg a környezetünket. Hogyha a környezetről beszélünk, akkor nem csak a természetes környezetre gondolunk. Legalább kétfajta környezet van. Megvan a természetes és a szociális környezet. Hogyha valaki ebben kételkedik, akkor jelezze. halljuk, hogy milyen ellenérvek vannak. Igen, látjuk, hogy tüntetések is vannak, azt látják az emberek, hogy tüntetőket bilincsben vezetnek el, de ezeket az összefüggéseket látnunk kell. Przez inwestycje liniowe. Jak efekt wpływu na zdrowie człowieka? Olyan dolgokat kell e, például kez, e, kezelnünk, mint a végkielégítések fizetése, amikor infrastruktúrát eh, építünk, vagy az egészségügyi hatásokat, vagy végig kell azt gondolni, hogy a beruházások eh, új eh, telepeket, lakóterületek kialakulását fogják generálni. Mindezeket a hatásokat fel kell venni a hatástanulmányba. Nem arról van szó, hogy az állatok vagy a madarak láncolnák magukat a minisztériumokhoz tiltakozásként, hanem az emberek. És ugye gazdasági szempontok is vannak. Nagyon fontos az is, hogy valakinek fizetni kell érte, és ezért nem szabad, hogy egymás ellen kiátszák a különböző alternatívákat. Természetesen különböző alternatívák vannak, mindig eltérő formában jelennek meg a megoldások, és meg lehet próbálni nem lehet egy állatfajtát például amerikai dollárban kifejezni, vagy nem lehet uh, a területeket pénzben kiváltani, ez nem, mor, nem etikus. A környezeti kategóriákat, környezeti kategóriákkal kell összehasonlítani a szociális és természeti környezettel, de a költségeket, ha funkcionálisan gondolkozunk, akkor ö, fedezni kell, utcákat kell, utakat kell építeni, ha nem építünk utakat, nem környezetileg lehet, hogy pozitív lenne az, hogy autók nem tudnának oda menni, de azért az sok szempontból hátrányos. Köszönöm, hogy ezt érintették, ezt a kérdést. Maner asszony. A kén. Úgy gondolom, hogy 89-ig más módszereink voltak, és az sem, azok sem biztos, hogy mind működtek. Én azokban a mechanizmusokban hiszek, amelyek gazdaságilag is elfogadhatók. Például, hogyha CO2 csökkentésről van szó, akkor Lengyelországban egy teljesen má, vagy az ETR rendszerhez hasonló rendszerre működtetünk. Más szóval a kibocsátási határértékeket átlépők fizetnek, és ezeket a pénzösszegeket további javításokra használjuk, de kvázi megvásárolják azt, hogy kibocsájtanak. Pródi úr Dárbennel kapcsolatban van Dörbennel kapcsolatban. Nagyon szívesen beszélek meg önnek egy idő, önnel egy időpontot, hogy elmondhassam, hogy melyek azok a kérdések, amelyekkel Lengyelország úgy kíván pró- próbálkozni, hogy annak eredményeképpen a világ számára is siker legyen az eredmény. Mert ha a világ számára valami siker, akkor az Európa számára is siker. Nagyon szívesen elmondanám ezeket önnek, de hát ezek, mint ön is tudja, komplex kérdéskörök. De ami a 2050-es úti tervet illeti, a CO2 kibocsátások. Ugye nem lehetséges az sem, hogy a CO2 lábnyomat, lenyomat kapcsán, ha azt látjuk, hogy ezt világszinten elfogadják, akkor bizony meg kell, hogy győzzük a WTO-t is arról, hogy Európában jogunk az, hogyha valaki Európán kívül kibocsájt, vagy termelés mellett annyi a kibocsátása, amennyit csak akar, mert az ott nem kerül semmibe, akkor nekünk bizony az jogunk kell, hogy legyen azt számon kérni. Ezt a jogot fenn akarjuk tartani, adott esetben adót is ki kell, hogy tudjunk vetni. Ezt a kollégákkal meg kell beszélni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, úgy gondolom, hogy az interneten mindenki hozzáfér ezekhez a jogokhoz. Mindenki kiszámíthatja a saját ökológiai lábnyomatát, és akkor mindenki megpróbálhatja csökkenteni is azt, hogy más, másként közlekedik, vagy kör, környezetileg kíméletesebben él. Rájöhet az ember például arra, hogy a CO2 lenyomatával kárt okoz. És akkor ki tudja számítani saját maga is, hogy miről kell lemondania, vagy miről mondhat le, hogy például ne legyen olyan káros, és nagyon sok minden lehet, lehetőség. Itt most nincs rá időm, hogy részletesen elmondjam, de ajánlom mindenkinek, hogy ezt csinálja meg bizony mindenki maga, és akkor látja, hogy mennyire nehéz, bonyolult a CO2 világa nagyon sok erőfeszítést, nagy erőfeszítéseket igényel majd a megoldás. Egészen röviden még a kénről. Nem hiszem, palagászról, palagászról, bocsánat. Ez egy teljesen más dolog, mint amit mondjuk szabadalmaztatni kellene. Egészen más követelmények vannak a, a beszállítónak, és más követelményei vannak egy szabadalmaztatásnak. Úgyhogy ezért ismétlem még egyszer meg, hogy nincs ideális módja az energiatermelésnek, de energia nélkül nem élhetünk. Meg kell próbálni a legkevésbé káros energiákat, a környezet szempontjából legkevésbé károsakat megtalálni. Rivazi asszony a talajvízkárokról beszélt illetve hogy a talajvíz is szennyeződhet. Igen, de beszélnünk kell a CO2 kibocsátás okozta károkról is, szénnél, vagy az atomenergia, vagy az atomerőműveknél. Erről is kell eleme, elemzést készíteni. persze támogatom, hogy több szélerőmű legyen, na de hát be kell tudni gyűjteni, tárolni az energiát kell. És ezt még nem tudjuk, akkor nem tudjuk az energiát megfelelően hasznosítani szem. Tehát még mindig az a rendszerreleváns energiára, az alapterhelési energiára van szükség. Persze mondhatjuk, hogy 40% egy bizonyos energia legyen, vagy alapján legyen, például víz, de például Németországban nem tudjuk, vagy bocsánat, Lengyelországban nem tudjuk ezt megoldani, mert mellesleg Németország sem, és sok más országnak is korlátai vannak. És hát igen, van szkepszis is. Én magam ugyan nem vagyok szkep, szkeptikus, egyetemi oktató vagyok, és bizonyítékaim vannak arra, hogy a feltevéseink nem tévesek. Több ezer Több ezren szólaltak fel ezek ellen a problémák ellen. Egyre több bizonyítékunk van arra, hogy az üvegházhatás létezik. Przez działalność człowieka. És egyre több jel utal arra, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása az emberi tevékenységre vezethető vissza. Erről meg vagyok győződve. És a kutatások pedig folynak tovább. A klíma intézkedések igazából most csak az ezredforduló óta működnek és igazából most 20 éves tapasztalatunk vannak. Kedves miniszter úr, köszönöm szépen a válaszokat. Úgy gondolom, hogy az utolsó körben nagyon sok érdekes téma egyvelegét foglalhattuk össze. Nagyon konstruktív partnerünk lesz a lengyel elnökségben, tehát sok sikert kívánok, és remélem, hogy a plenárison Strasbourgban nem sokára találkozunk, és esetleg itt megint az MB bizottságban. Tehát köszönöm önnek és a csapatának, és sok sikert a lengyel elnökséghez.